Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! A legfontosabb kollégánk, hogy megkezdhessük az ülésünket, megérkezett a jelentéskészítő kollega, tehát meg is kezdhetjük az ülésünket. Egy fantasztikus termet kaptunk, nagyon kényelmes számunkra ez, a parlament közepén, de hogyha ennyire üres marad, mint amilyen most, akkor nem tudjuk majd ezt megtartani a jövőben. Ezt eh, meg kell mondjam önöknek őszintén. De kezdjük meg az első napi rendi pontunkkal, amely nem más, mint ez az első napirendi pont, persze mindegyik fontos, de ez egy saját kezdeményezésű jelentés az ITRE szakbizottságunk részéről. A jelentés készítő Algirdas Saudargas, az LPP e Litván tagja ő. ...821 módosító érkezett a Saudargas jelentéshez, és szeretném Önöket arról tájékoztatni, hogy az elnyék jelentéstevők a mai nap folyamán találkoznak, hogy kidolgozzák a kompromisszumokat. nem sokára elkezdjük a szavazást, pontosan 10 órakor, és remélem, hogy akkorára megtelnek a székek, legalábbis jobban, mint most. Kérem, hogyha valaki ellenőrizni akar, hogy hányan vagyunk, akkor azt az embert tíz, tízre kéne idehívni, amikor már többen vagyunk. Szaudargász úr, tíz 5 percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy figyelmet szentelhetünk ennek a jelentésnek. Nagyon sok módosító érkezett, és elmutatja, hogy mennyire nagy az érdeklődés ez egy nagyon fontos téma irányába. Az energia biztonság kérdése már évek óta napirenden van, a médiában minden nap hallhatunk erről szinte. Lenne néhány nagyon általános megjegyzésem a módosítókkal, módosítókhoz kötődő stratégiáról. Ügyelni kell mindenkinek a hozzájárulásához, viszont fizikailag lehetetlen egyformán figyelni minden egyes módosítóra. Ezért a fő témákra szeretnénk koncentrálni, és a kisebb, periférikusabb megközelítéseket kicsit figyelmen kívül hagyjuk, szemben a fő témákkal. A fő feladatunk itt az Európai Parlamentben véleményem szerint az, hogy mély és széles körű kompromisszumokkal dolgozzunk ki a frakciók között. Másrésztről ezekről a témákról már nagyon sokszor beszéltünk. A másik általános megjegyzésem, de ez inkább megkötődik magához a témához. Korábban már beszéltünk az Energia Unióról. Az Energia Unió kérdése holnap is szóba kerül majd itt a parlamentben. Tehát igazából egy mozgó célpontról beszélünk az Energia Unió kapcsán, de ez a mozgó célpont már itt van. Ezért mindenképpen szerettünk volna ebben a jelentésben erre a témára is koncentrálni. De ismételten mondom, megvizsgáljuk a módosítókat is, és itt is az energiabiztonságra kell helyezni a hangsúlyt, az energiaunió kontextusában, és eh, a többi témákat az energiaunióval kapcsolatban a további viták számára kell fenntartanunk. Még egy dolgot, hogy mondjak az energiahatékonyságról. Kedves kollégáim, mindenki számára egyértelmű az, hogy az energiahatékonyság mennyire kulcsfontosságú. Megvizsgáljuk azokat a módosítókat, amelyek az energiahatékonyságról szólnak, és nagyon gyakran megemlítik az energiahatékonyságot, és ezért azt a lehető legjobban be kell vonni, nem szabad elfeledkezni semmilyen kontextusban sem az energiahatékonyságról. Ugyanakkor az energiahatékonyság nem egy abszolút cél. Helyes az, hogy amit mondanak, hogy a legjobb hatékonyság, a legjobb energia az az energia, amit fel sem használunk. Ez nagyon érdekes megközelítés, de ha nincsen elérhető energia, vagy nem megfizethető az, akkor mi lesz ennek a hatékonyság, ha nem használjuk fel azt az energiát? persze az energiabiztonságnak párhuzamosan kell folnia az energiahatékonysággal, tehát a lehető legjobban be kell ezt vonni, a, ezt a fajta energiahatékonyságot mindenhova. A belföldi energiatermelés, ezt is szeretném megemlíteni. Az energia mix tagállami hatáskör, de a tagállamok másrésztről együtt kell, hogy dolgozzanak, meg kell tervezniük a fellépésüket. Kompromisszumot kell találnunk ebben a témakörben is. Nem kell hangsúlyozni azt, hogy nem, szabad, nem, nem akarjuk megsérteni a tagállami hatáskört, de bizonyos körben beszélni kell erről, ki kell dolgozni a megközelítésünket, és végezetül pedig a külső dimenzió. A jelentésünkbe beletettük azt, hogy dolgoznunk kell azon a megközelítésen, amit, amit az Európai Bizottságtól is kértünk, tehát hogy hogyan valósítsuk meg a közös beszerzési mechanizmusokat. Persze ez sem károsíthatja a tagállamok nemzeti szuverenitását, vagy bármit. Nagyon sok pont van, de hát amelyről vitázhatunk, várom is a vitát a kollégákkal, az elnyékjelentéstevőkkel, hogy vitázhassunk, és remélhetőleg nagyon széles körű és mély kompromisszumok jönnek létre. Köszönöm. Jó. Thank you very much, colleague. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves kolléga. Akkor most Poha kollégát kérem meg a mint árnyék jelentéstevőt a szocialisták részéről. Köszönöm elnök úr a szót. Először is nagyon köszönöm az előadónak a munkát, rendkívül összetett kérdésről van szó, több mint 800 módosító indítvány érkezett hozzá. Ez azt mutatja, hogy az energetikai kérdések nagy kihívásnak minősülnek, és ez a sok módosító indítvány csak ezt bizonyítja. Az energiabiztonság rendkívül összetett kérdés, és nagyon örülök, hogy ez a vita nem csak arra korlátozódik, hogy a fosszilis tüzelőanyagok biztosításáról szóljon, mint ahogy ez eredetileg tervezett volt, hanem sokkal szélesebb körül lesz. A kompromisszum tervezetek nagyon jól mutatják, hogy nem csak a rövid távú szükségletekre kell koncentrálnunk, hanem be kell vonnunk ezeket a hosszú távú stratégiákba is. A beadott módosító indítványok azt mutatják, hogy energiabiztonságunk és főleg saját felelősségünk ö, rendkívül nagy, és nem csak az európai szakpolitikák szintjén, hanem a tagállamok nemzeti politikáiba is be kell építeni. Nagy örömömre szolgál, hogy a kompromisszum tervezetek között az energetikai hatékonyság is szerepel. Olyan téma ez, amelynek keretén belül energia biztonságunkat jelentősen növelni tudjuk. Úgy gondolom, hogy a mai délután során az árnyékjelentés készítők ülése keretében sok kompromisszumot tudunk majd kötni, azzal a célral, hogy megoldást találjunk erre a sok módosítóra. Sok témában szeretnék szólni, különös tekintettel a megújuló források, a hatékonyság témájában, amiről szeretnék még beszélni, de mindenképpen pozitív a megközelítésünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Az ECR nevében Ashley Fox következik. Köszönöm elnök úr a szót. Szeretném először is megköszönni az előadónak a munkáját a kompromisszumos módosítók témájában. Nagyon sok a módosító indítvány, úgyhogy nyilván ez sok időt vett igénybe. Sajnálatos módon nagyon sok a módosító indítvány, nagyon sok egyes intézkedés céloz meg ez a sok módosító indítvány, és elfelejtjük, hogy mire kellene koncentrálni. Nem szeretnénk karácsony jellegű vitát, ahol mindenkinek csak a saját dísze az érdekes gyakorlatilag nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy mi az, ami elérhető, és hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy amit az előadó már rendkívül jó előadói munkával elért, végül is a bizottság munkáját is segítse. Úgy tűnik, hogy nagy az egyetértés, hogy az összekapcsolódás, az egységes energetikai piac kialakítandó. Ez rendkívül fontos az Európai Unió energiabiztonsága szempontjából. Ezért kérjük a bizottságot és a többi érintettet, hogy megfelelően lépjen fel, segítsék a az infrastruktúrák kialakítását, a projektek kialakítása érdekében. Ugyanakkor a széles körű célokat nem szabad a szem előtt éveszteni. El kell ö, kerülnünk azt a hibát, hogy túlságosan belemegyünk a részletekbe. Nagyon fontos, hogy az egységes piac kialakuljon, hogy majd idővel hagyjuk, hogy működjön is. Tíz év múlva olyan helyzetet kell kialakítanunk, hogy amikor majd Putyin elnök úr le akarja állítani a gáz szolgáltatást Oroszországból, ez már nem lesz a nagy probléma, mert az egész világról tudunk gázt szerezni. Úgyhogy támogatom azokat a kompromisszumokat, amelyek a jelenlegi ö, létező ö, és főleg a harmadik energetikai csomag vonatkozásában minden végrehajtás megfelelő lesz. A technológiának lehetővé kell tenni azt, hogy a tagállamok megfelelő helyi energiaforrásokat tudnak használni, amikor a megfelelő szolgáltatásokat akarják biztosítani. A hatos kompromisszum, ahol is az energiaösszetétel szintől való megfosztása lenne fontos, hogy a megújuló energiaforrásokat használjuk fel. A technológia semlegességről nem beszélhetünk eleget, nem elég az egy bekezdés. A következőben pedig azt állítjuk, hogy a megújuló energiákra fogunk alapozni, mert ez nem így lesz. Ez egyáltalán nem tőlünk függ, az energia összetétel tulajdonképpen a tagállamok hatásköre. Ezen kívül fontos az is, hogy az NIS irányelvet időben fogadjuk el, és hajtsuk végre, és az IISF csomagot, ami 350 milliárd eurót ölel fel. Ezek pozitív törekvések, de nem válaszok egyértelműen a problémára. A tagállamoknak sokkal többet kell tenniük a biztonság érdekében, más területekre is koncentrálni kell, nem csak az EU költségvetésre, mint például a kutatás területére. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, kedves kollega. A következő árnyék jelentés készítő az ALDE képviselője Molten Helevek Petersen parancsoljon. And, uh, firstly, of course, thank Köszönöm a szót. Köszönet elsősorban az előadónak, rendkívüli jelentőségű munkát végzett. Meg kell mondanom, hogy nem irigylem, mert az összes módosító indítványt valahogy össze kell fognia majd. Azért annak örülök, hogy nagyon sok mindenben egyetértünk, úgyhogy eléggé optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy megtaláljuk majd a közös kiinduló pontot ebben a fontos témában. Engedjék meg, hogy néhány fontos területet kiragadjak a módosító indítványok köréből, amelyeket különösen fontosnak tartok. A kiberbiztonság például a 166-os módosító indítvány, ahol arról van szó, hogy nagyon fontos, hogy intelligens ö, ö, hálózatok ö, létezzenek, és ezeket védjük is, hogyha véletlenül valamilyen támadás érné őket a kiber szférából. Tehát meg kell mindent tennünk annak érdekében, hogy jelentős fellépéssel rendelkezünk ezen a területen. Remélem megtaláljuk a közös pontokat itt is, mert biztos vagyok benne, hogy az EU-nak fel kell lépnie itt. A, az Európai Kibér Központ is rendkívüli kihívás ebből a szempontból. Aztán uh, we get closer to the energy union proposals being being launched nagyon fontosak a holnapi hivatalos javaslatok, amelynek célja, hogy a közös biztonságot érhessük el. Ez nyilván azt is jelenti, hogy a kötelezettségeinket is teljesíteni kell a már létező jogszabályok vonatkozásában. Gondolok itt a harmadik energetikai csomagra. Aztán megfelelő környezetet kell teremteni a fogyasztók és az vállalkozók számára, az iparák számára, meg kell felelnünk. Itt az energetikai hatékonyságot megcélozó célkitűzésekkel. Itt nagyon sok módosító indítvány fogalmazódott meg, nagyon remélem, hogy ezek még tovább is mutatnak, főleg a 315-ösre gondolok. Ami a pénzügyi oldalt illeti, meg kell tennünk mindnek annak érdekében, hogy a Juncker tervnek eredménye lesz. Tudjuk, hogy nagyon sok magán pénz pihen, a bankokban, úgyhogy mindenképpen meg kell tennünk annak érdekében, hogy megfelelő projekteket hozzunk létre, és ehhez megint csak megfelelő finanszírozási struktúrára van szükség, hogy a lehető legkönnyebben lehessen alkalmazni, illetve jóváhagyni a pénzalapok felhasználását. Stabil szabályozó környezetre van szükségehez, hogy a tőke megfelelően működjön, ez rendkívül fontos számunkra is. A 206-os módosítóra szeretném felhívni itt a figyelmet ebből a témában. Végül pedig a munkahelyek teremtése, ami rendkívül fontos. Nagyon sok módosító indítvány fogalmazódott meg ebben a témában. Szeretnék még ezzel foglalkozni, és rámutatni arra, hogy rendkívül rejlenek ezen á, ezekben az ágazatokban ebből a szempontból. Például a központi fűtés, az intelligens technológiák, stb. területén. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen az Alde Group részéről ez a hozzászólást, és akkor most zöldek nevében Jávor Benedek következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, szeretnék azokhoz csatlakozni, akik már megköszönték az előadónk munkáját, nagyon komoly munkát tett le az asztalra, komoly összefogás eredménye. Remélem, hogy majdnem teljes konszenzusra tudunk jutni a legtöbb dologban, például ideértve az energiabiztonságot, az energiaigény csökkentését, és ezzel kapcsolatban úgy látom, hogy elég nagy az egyetértés, és ez nagyon bíztató a jövőre nézve. Azt szeretném hangsúlyozni, egyrészt általános megjegyzésként, másrészt konkrétumokként, amelyről úgy gondoljuk mi, mint zöldek, hogy ezek nagyon fontos kérdések. A, elsősorban a módosítóinkban arra koncentráltunk, hogy általános óhajtások, kívánságok helyett, amik, amik megfoghatatlanok igazából, inkább nagyon is konkrét javaslatokat intézkedéseket és célkitűzéseket kellene megjelenítenünk. Mert hogyha csak kívánunk dolgokat, anélkül, hogy megmondanánk, hogy azt hogy lehet elérni, akkor aznak nem sok értelme van. Éppen ezért szeretnénk a lehető legtöbb konkrétumot látni a javaslatban. Fontos azt is meggondolni véleményünk szerint, hogy hogy mi volt ezzel kapcsolatban a parlament korábbi állásfoglalása. Már elfogadott a parlament jó néhány dokumentumot és állásfoglalást, amely a biz- energiabiztonsághoz kapcsolódik. Például éghajlata kapcsolatos célkitűzés, energiabiztonság, megújítható energiaforrások, stb. És azt gondolom ragaszkodnunk kell hozzá, hogy tartsunk ki mellette, hogy ez a parlament álláspont, és ne hagyjuk, hogy a bizottság vagy a tanács ezeket az álláspontokat különböző stratégiákkal aláássa. Szeretnék visszautalni tehát ezekre a korábbi parlamenti állásfoglalásokra ebben a stratégiában. És a harmadik észrevételünk az, hogy nagyon fontos, hogy beillesszük az energiabiztonsági stratégiát más uniós politikákba, hogy ne legyen elszigetelt, ne lógjon a levegőben össze kell kapcsolódni a más uniós politikákkal, legfontosabbak ezek közül az, az éghajlatváltozással, az éghajlattal kapcsolatos uh, stratégiák és politikák, és ügyelnünk kell arra is, hogy ezekkel az ilyen jellegű célkitőzésekkel és stratégiákkal ne menjen szembe és azokkal az erőfeszítésekkel, amelyeket az Unió az éghajlatváltozással kapcsolatban tett. És végezetül elnök úr. Azt szeretném mondani, hogy a megújuló előforrások nagyon fontosak abban, hogy elérjük Európában az energiabiztonságot. Fontos továbbá nem csak a piacok és az infrastruktúrák integrálása, hanem a jogi környezet, okos hálózatok, intelligens hálózatok, az információk megosztása is nagyon fontos a tagállamok között. Fontos az, hogy összekapcsolódjunk, de, de a szabályozásnak is kompatibilisnek kell lennie. Utolsó pontként szeretném hangsúlyozni azt, hogy ennek megfizethetőnek kell lennie. A függés különböző formái, kül- külső beszállítókra gondolkodok, nem csak Oroszországra, hanem egyéb, egyéb befektetőktől a, ezen a piac, az európai energiapiacon. És akkor most a GUE részéről Neokliszi kolléga, mint árnyék jelentés készítő és koordinátor következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni Zeodargas úrnak ezt a nagyon kiváló munkát, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a kompromisszumos módosítókkal, de van néhány hiányosság a jelentésben. Mindjárt ki is fejtem, mire gond. Milyen mértékben függ az energiabiztonság egyfajta humanitárius ö, szemponttal össze az energiaellátásban? az, hogy be kell avatkoznunk, és foglalkoznunk kell az energia szegénység kérdésével is, valamit kezdeni kell bizonyos országok gyenge helyzetével, akik ugye elszigeteltek bizonyos szempontból. Kitűztünk egy célt sok évvel ezelőtt, de ezt nem sikerült elérni. A szöveg nem utal arra a tényre, hogy fontos bővíteni a keleti földközi tengeri térségben a gáz fogadóképességet, főleg a, medit- a földközi tengeri térségben a, az elosztásra való tekintettel. Fontos megbeszélni azt a hozzáadott értéket, amely, amely így teremtődhetne ebben a térségben. Az energiabiztonságot így tudnánk megteremteni a mi szempontunkból. És nagyon helyesen utaltak kollégák arra, hogy ezek a ö, földgáz források igenis léteznek. Szeretném azt mondani, hogy eltér a véleményünk az energiával kapcsolatban. Az atomenergia ha békésen használják, akkor, akkor nem jelent veszélyt az ember és a környezete számára. Aztán, amit a kolléga, az előadó említett, nem értek egyet azzal, hogy kötelező legyen részt venni a kormányközi megbeszéléseken, már mint a bizottságnak. És hogy akkor a bizottság értékelni ezeket a tárgyalásukat. Természetesen ez oda arra a kérdésre mutat, hogy a szöveg, amit a szöveg az Unióról mond. Mindig az energia ellátásról beszélünk, és ahogy mondtam, és a lényeg az, hogy az elszigeteltséget kell megszüntetni. Mi Cipruson, mi elszigeteltnek érezzük magunkat. A bizottságnak nem feltétlenül kell, hogy a, a jóváhagyását várjuk az ezzel kapcsolatos kormányközi tárgyalások tekintetében. Ennek nem szabad kötelezőnek lennie, lehetőségként elérhetőnek viszont igen. Hiszen Enélkül, ha ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk, akkor ez egy időzített bombaként fog ketyegni. És ez nem fogja segíteni a, a megállapodást. Nos, kedves kollégák, mondja az elnök úr, szeretném kérni a, azt, hogy tartsuk az időt, tehát három perc. Üdvözlöm Önt, elnök úr! Köszönet Szaudárgász kollégának ezért a munkáért. Nagyon sok módosító indítványt kaptunk, örülünk nekik, és odafigyelünk mindegyikre. Nagyon örülünk, hogy nagyon sok témával foglalkoztak a többi frakciók is, és nagyon sok témában egyetértünk, főleg a megújuló energiák és az energiahatékonyság terén. Ami az energetikai politikát illeti, nagyon fontosak a helyi kezdeményezések is. Nagyon fontos, hogy az energia, klíma csomag célkitűzéseit újra felülvizsgáljuk, de még meggyőzőbbé tegyük. Nagyon fontos odafigyelni főleg a közlekedésre és a kibocsátásokra. Ennek kell fontos részét képeznie energetikai politikánknak. Mind a mellett három dolgot szeretnék kiemelni, amit rendkívül fontosnak tartunk az állampolgárnak kell az energetikai választás középpontjába kerülni. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az állampolgárokra kell koncentrálnunk, tehát a lehető leggyorsabban kell megoldást találnunk. Nem szabad egy top-down jellegű politikát kialakítani, Hát az állampolgárok feje felett, oda kell figyelnünk arra is, amik a helyi kezdeményezések keretén belül születnek meg. Vannak ilyen módosító indítványok is, és szeretném, hogyha nagyon sokat jóvá is hagynának ezek közül. Aztán integrálnunk kell a kérdést, mert az energia nem lehet csak egyéni kérdés egy olyan energetikai stratégiát kell kialakítani, amely megfelelően odafigyel például, hogy csak egy ágazatot emelje ki, a mezőgazdaságra. Minden egyes kalória, amit létrehozunk a jelenlegi mezőgazdaság vonatkozásában, 8-10 kalóriát jelent a fosszilis energiaforrások vonatkozásában. Tehát minden erőfeszítésre szükség van európai szinten, hogy a kibocsátásokat csökkentsük, és hogy zöldítsük az energiaösszetételünket. Végül pedig, de nem utolsó sorban, reméljük, hogy a politikák jó irányba mutatnak továbbra is. Nem szabad elfeledkezni a szállító országokról, mert egyébként olyan bumeráng alakul ki, amely paradox módon átalakítja a, a, a biztonsági, az energetikai biztonsági és általános biztonsági kérdéseket. Köszönöm. Most pedig megadom a szót a második fordulóban a hozzászólóknak. Másfél percre mindenkinek. Szigorú leszek, mert hosszú a felszólaló lista. Kellász asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentés készítőnek is a munkáját. Nagyon sok módosító van, tehát sok munka áll előttünk. Szeretnék megjegyzést fűzni néhány módosítóhoz, amit benyújtottam. Benyújtottam a módosítókat azért, hogy hangsúlyozzam azt, hogy mennyire fontos a teljes képet néznünk az európai energia kereslet és kínálat kapcsán. Meg kell vizsgálni a kereslet biztonságát, és ez nem szabad csak is a nemzeti keretek között vizsgálni. Ugyanez vonatkozik a támogatásokra is, ez az átalakítást kell, hogy szolgálja az alacsony szén kibocsátású gazdaság irányába, hogyha túlságosan is támogatunk egy technológiát, még energia túlkínálat van máshol az igazából a pénz elpocséklása. Biztosítani kell azt, hogy az elektromos összeköttetéseket meg, megépítik, és ezek segítik a kereskedelmet. Ez az európai felülvizsgálat, illetve európai elemezés nagyon fontos. Nagyon fontos az EST rendszere is. Az elnök megszakítja a felszólalót. Utolsó pontként hadd mondjam el, hogy örülök annak, hogy a e, Baltik, e, a Baltikum térségének energia e, tervét is megemlíti, de fontos a végrehajtásét. Krisztoforú úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a kiemelkedő munkájáért. Valóban igaz az, hogy ez a jelentés nagyon sok módosítót tartalmaz, az energiaellátás, az energiahatékonyság nagyon fontos kérdések Európában. A nem megfelelő ellátás problémát jelenthet, bármikor elzárhatják a csapokat, és ezért nagyon fontos az, hogy belássuk, hogy nincsen túlságosan nagy választási lehetőség Európának. Nagyon fontos, pontosan ezért az Európai energia stratégia kifejlesztése, a keleti térséget sem szabad elfelejteni. Görögország, Ciprus és közel-kelet háromszög, ez nagyon fontos, ezt ki kell használnunk, nagyon nagy potenciál rejlik itt. Láttunk el azt, hogy vannak más lehetőségek is, nem szabad elszigetelődnünk, és nem szabad csak Oroszországra tekintenünk, hiszen ők túszként eh, ejtik rabul Európát mindig is rá kell mutatni arra, hogy meg kell valósítani a célokat, támogatni kell az olyan országokat, mint Görögország, Ciprus, akik ezen a környéken találhatóak. A Juncker csomagon keresztül is támogatni kell ebből a 300 milliárd euróból, és így lehet elérni ezeket a célokat. Nagyon fontos, hogy mindez nem maradjon csak papíron. Még egy dolgot hadd mondjak el. Egy európai állampolgár sem egy európai állampolgártól sem lehet megtagadni az energiabiztonságot. A következő hozzászól a következő. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném az előadónak megköszönni ezt a nagyon átfogó megközelítést, amely lefog, lefedett minden területet az energia területén. De két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az egyik az, hogy az a politika, hogy amelyet az orosz, amelyet Oroszország már régóta folytat azért, hogy Ukrajnát kiosz, kiiktassa az orosz gáz útjából, ami Európába irányul. Ez ugye megmutatkozott már a 2006-2009-es válság idején is. Úgy gondolom, hogy ha nem felejtjük el azt, hogy hogy kiállunk Ukrajna mellett, akkor Európának következetes választ kell adnia arra a veszélyre, arra a fenyegetésre, amely Kelet és Közép-Európa felé irányul, ami pedig a megújuló energiaforrásokat illeti, energiát illeti. Nyilván fel kell tartani, és ez továbbra, ennek továbbra is a központi pillérének kell lenni az energiapolitikánkban, a klímapolitikában, de többet kell tenni, hogy kialakítsunk egy európai megközelítést, egy közös megközelítést, amelyben megvan az a lehetőség, amelyel kiaknázhatjuk a régiókban rejlő lehetőségeket. És rag, éppen ezért azt mondom, ragaszkodjunk ahhoz, hogy ez belekerüljön a jelentésbe, elnök. Jó, Köszönöm szépen. Még mindig 11 kolléga van itt a, azon a listán, akik szót kérnek, úgyhogy én most lezártam a, ezt a listát, több embernek, több kollégának már nem adom meg a szót. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. E, ennek a vitának a címe az, hogy Európai Energiabiztonsági Stratégia, hogyha nincs, nem lenne probléma a biztonsággal, akkor e, ez nem lenne benne és rámutattunk arra, hogy biztonságos helyzetet szeretnénk teremteni, mert túlságosan függünk a foszilis energiahordozóktól, főleg ö, politikailag megbízhatatlan és instabil ö, országokból származóan. Tehát meg kell tenni mindent, amit tudunk, hogy több lábon álljunk, és legfőképpen nagyobb hangsúlyt kell fejezni a megújuló energiaforrásokra, ami azt jelenti, hogy nem függenénk már a vezetéken érkező gázról, mondjuk Oroszországból, és ez nagyon fontos lenne, hogy diversifikáljuk az energiaellátásunkat, és az is nagyon fontos, hogy több, sokkal több öm, ele, e, áram összekötőnek kellene lenni azért, hogy ez gazdaságilag életképesebb modellt eredményezzen. Aztán a palagáz, e, azt gondol, nem kéne foglalkozni, és a, az atomenergiával azra kell koncentrálni, hogy a technológia javuljon. És ezeket környezetbarát módon kell kifejleszteni, kialakítani. Éppen ezért nagyon fontos, hogy támogassuk a kutatást, hogy ezt el tudjuk érni. És az utolsó pont a szállítás elnök. Közbe kell vágnom, lejárt az ideje. Dali asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem örülök annak, hogy csak másfél percem van mert azt gondolom, hogy 800 nehány módosított megvitatni az nem vicc, de szeretném hangsúlyozni, hogy mit szeretnék jobban hangsúlyozva látni a jelentésben, főleg akkor, amikor az energiaelszigeteltségről, illetve a dél-európai e, területek integrálásáról e, illeti. Szeretném ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozni, hogy a megvalósítás felgyorsítása lenne nagyon fontos, főleg azok, amelyeknek a célja az, hogy ezt az energia elszigeteltséget megszüntessük, ezt jobban ki kellene hangsúlyozni. A 638-as módosítóra gondolok konkrétan, aztán a mi az interkonnektorokat kellene fejleszteni a dél-európai térségben, a földközi térségben, és ezek katalizálnák a térség energia integrációját, és erősíteni az energiállátás biztonságot, és itt utalnék a 631-es módosítóra, valamint a 734-esre, amely az észak-afrikai országokban tett az észak-afrikai országokból származó források, illetve a nemrégiben tett felfedezett gáz kapcsolatban, ami ami az újonnan a földközi tengeri térségben kialakítható infrastruktúrával segíthetne összekötni Afrikát és Európát, és szeretném azt, hogyha a, az előadó ezt beleemelné a jelentésbe, elnök nem tehetek mást, el kell vennem a szót, megadjuk a következő kollégának a szót. Igen. Ahogy ezt mindannyian tudjuk, és már hangsúlyoztuk a, az ukrán helyzete kapcsolatban, nagyon kritikus kérdés az energiafüggés, de azt is hangsúlyoztuk, hogy mi, mint e, e, Európai Öndörő, ha 2030-as sokkal magasabbnak kell lennie a megújuló energia forrásoknak, és 40%-kal kell csökkentenünk a foszilis energiahordozók arányát. Na most azt illetően, hogy hogyan érjük el ezt, öm, biztató előre haladást látunk, de vannak bizonyos dolgok, amelyek nem történnek meg. Nem figyelünk kellőképpen az energiahatékonyságra a, a megújuló energiaforrások tekintetében. A, vannak olyan módosítók, amelyek ezekre koncentrálnak, mert úgy gondoljuk, hogy tényleg elkötelezni kell, el kell magunkat kötelezni ezen ki tékítőzések mellett, hogyha stabil gazdaságot szeretnénk, és a fogyasztóknak, a polgároknak szeretnénk az ára, energiaellátás biztonságát garantálni, illetve a függetlenséget is. Ez nagyon fontos a, kor, a környező országokhoz fűződő diplomáciai kapcsolatok miatt következő hozzászóló. Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, és köszönöm szépen a e, munkáját az anyagjelentéstevőknek is. Nagyon sok módosítóval, mi is benyújtottunk módosítókat, sok minden elhangzott már ezt illetőleg, de a kompromisszumos módosítókat és figyelembe kell majd venni, és ennek során hangsúlyozni kell az infrastruktúra szerepét. Azt kell követelnünk, amit a parlament már korábban is követelt, vagyis az, hogy a 10% az kötelező legyen. Az interkonnektorokat is ki kell építeni, erősíteni kell, annak érdekében, hogy megfelelő kapacitásunk legyen az energia szállítása az ibériai félsziget nagyon fontos, és itt is vannak érdekes megoldások. Sokan elmondták már azt, hogy sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk, sokkal többet kell investálnunk a megújuló energiaforrásokba. Másrészt az is elhangzott már, hogy jó lenne az, hogyha kapnánk az Európai Bizottságtól egy közleményt, hogy a fogyasztók helyzetét is a középpontba lehessen állítani. Ezen kívül Horizon 2020, kutatás, innováció, speciálisan az energia, hatékonyság, a megújuló források területén ez nagyon fontos. Paul Rüb is következik. Igen, nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, itt arról van szó, hogy eh, az energiakeretet kapcsán főként arra kell koncentrálni, hogy 20%-os energiamegtakarítás az főként a foszilis energiaforrások kapcsán valósuljon meg. Az is nagyon fontos, hogy az legtöbb energiát az megújuló forrásokból kapjuk, és ez az a cél, amely az energiahatékonyság céljának is megfelelő. Az energiapolitikát nem lehet elválasztani az általános gazdasági politikától. Az a célunk, hogy újraiparosítsuk Európát, az elmúlt években 18 et elvesztettük a termelésnek, és természetesen az energiaintenzív iparágak a legfontosabbak a értékteremtési láncolatban, és hogyha a GDP 30%-át akarjuk elérni 2030-ig, akkor a kedvező áru jó energia nagyon fontos meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan lehet a legmodernebb iparágakat Európába visszakapni annak érdekében, hogy ismételten legyenek munkahelyek Európában. Ez az a fő cél. Szeretnénk kedvező áru elérhető euró, energiát Európában. Nem csak energiát akarunk megtakarítani, hanem modern előállítási formákat szeretnénk, és így szeretnénk az energia fogyasztás növekedését is figyelembe venni. De Castillo de Berlá következik. Muchas gracias, presidente. Enhorabuena al ponente. Es una magnífica... Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, és én is szeretnék gratulálni az előadónak. Nagyszerű ez az útmutatás az energiabiztonság irányába. Én arra a területre szeretnék koncentrálni, ahol szerintem egy csomó módosítóval javíthatnánk. Először is, ami a gáz ö, interkonnektorokat illeti, nem csak az elektromos áramot, ö, szerintem erre is oda kellene figyelni ezen kívül arra, hogy milyen kulcsfontosságú a szerepe az informatikának, az információs technológiáknak ebből a szempontból. Intelligens hálózatokra van szükségünk, és természetesen ez azt is jelenti, hogy minden felhasználó viselkedési szokásait meg kell vizsgálnunk, akik kapcsolódnak ehhez a hálózathoz. Vannak megfelelő ö, megoldások, például a technológiák terén, a, az egyéb ö, korlátok miatt. Thank you very much. Tényleg nagyon fontos ez az energiabiztonság szempontjából. A következő hozzászóló Bostinári kollega. Köszönöm a szót, elnök úr. Két gyors megjegyzésem lenne. A 40. cikkre utalnék, ahol Szádergesz úr az eredeti jelentésben ö, arra utalt, hogy itt Oroszországról van szó. Én megszámoltam, több mint 30 módosító indítvány szól erről a cikkről, úgyhogy úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy a parlament egyértelműen nyilatkozzon, hogy mi a helyzet hogy Oroszország nem stabil partner politikai szempontból, vagy hogy, vagy hogy mi a helyzet. Szerintem nevén kell nevezni a gyereket, és nem értek egyet azon módosító indítványokkal, amelyeket egyesek megfogalmaztak. A második a 48-asra vonatkozik a kormányközi megállapodásokra. A legutóbbi mandátum során voltak olyan jogszabályalkotások, amelyek érdekében vagy keretén belül a bizottság részt vehet az ilyen jellegű tárgyalásokban, ha meghívják ő. A legutóbbi ciklusban több mint 90%-os többség kérte azt, hogy a bizottság kötelező jelleggel vegyen részt ezen tárgyalásokon. A tagállamok ö, miatt a végén a kompromisszum keretén belül nem sikerült ezt elérni, mert nagyon sokan nem támogatták a végleges kompromisszumot, mert szerintük túl gyenge volt. Úgyhogy most jött el a lehetőség ennek kiavítására, ami nem sikerült az előző ciklusban. Az elnök félbeszakítja hozzászólót. Köszönöm szépen. Schaffhauser kollega következik. Köszönöm, elnök úr, a szót. Köszönet az előadónak, kiváló munkát végzett. És ma tényleg az energiabiztonság nem az ellátás biztonságáról van szó, hanem a geostratégiai kontextusról. Ezért javasolnám, hogy említsük meg azt, hogy kapcsoljuk össze ezt a külpolitikával, a védelmi politikával Európában, mert ez nagyon fontos a globális szakpolitikák vonatkozásában. Aztán kombinálnunk kell a külkereskedelmi politikákkal is, mert itt lehet olyan gyakorlatot kialakítani, amelynek keretén belül dönthetünk, hogy importálunk vagy exportálunk energiát. Aztán csökkentsük ö, annak a lehetőségét, hogy egy szállítótól függjünk, hát legyen az Oroszország vagy bárki más, mert ez drámai. Végül pedig az is fontos, hogy figyelembe vegyük azt, hogy szükséges EU-ként tárgyalnunk, nem pedig egyénenként, mert egyébként könnyen legyőzhet minket valami, valaki olyas, valaki, mint a Gazprom. Köszönöm. Köszönöm szépen, kollégák, Schaffhauser kollega. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam módosított megfogalmazni ehhez a szöveghez. Néhány gondolatot engedjenek meg szakmai szempontból, hiszen én az vagyok. Először is, ami az energiahatékonyságot illeti. Ha 10%-ot akarunk megtakarítani az energiafogyasztásunkból, akkor 10 éven át 400 milliárdot kell befektetnünk. De csak akkor tehetjük ezt meg, hogyha a az energiahatékonysághoz és az energiagazdaságossághoz kapcsoljuk. Egyébként csak szép szavakat fogalmazunk meg. Aztán három további lényegi megjegyzés. Az energiahatékonysága az államokon és a szubszidiaritáson múlik. Európa gyakorlatilag csak segít ebben. Második megjegyzés. Az energia a hosszú távú szerződéseken alapul, mindig 10-20 évben gondolkodunk, de a piac nem így alakul, hanem 6-10 hónap alatt. Aztán Oroszország. Oroszországot nem tudjuk megkerülni. Tehetünk mi bármit, Oroszországot nem tudjuk megkerülni az energia és a gáz ellátás terén. Tehát nem tudjuk megakadályozni azt, hogy Oroszország kapacitását, tranzitját biztosítsa, tehát segítenünk kell Oroszországnak. Semmiféle nem megfelelő szabályozással sem tudjuk Oroszországot abba az irányba terelni, hogy szállítson Európának. Köszönöm, kedves kollega, minden megjegyzés nagyon fontos. Ami engem illet, egy percben annyit szeretnék még elmondani, hogy az energia közösség milyen fontos. Ez azt jelenti, hogy olyan országok, mint Szerbia, Törökország, Moldova, Ukrajna, tehát Európa körül az összes ország. Aztán energiaforrások, ez is nagyon fontos az energiabiztonság szempontjából. És a TTIP tárgyalások talán külön energiafejezetet kellene nyújtni er, ebben a témában, és komolyan rátérni erre a témára és ezen tárgyalások keretén belül. Aztán reformok, a versenyképessége gazdaságunknak, ezt a célt sem szabad szem elől tévesztenünk. Ötödik pontban a tiszta energia, ez rendkívül fontos, energiabiztonsági és környezetvédelmi szempontból is. Most a bizottság következik. Hans van Steen úr az energetikai főigazgatóság képviseletében. Kérem, kedves kollega, ha lehet, kettő percben foglalja össze, amit mondani szeretne. Köszönöm a szót, elnök úr. Azt hiszem, hogy talán még rövidebben is fogalmazhatok, Először is szerettem volna köszönetet mondani Szedárgász úrnak, nagyon jó munkát végzett, mind az jelentés, mind a kompromisszumos módosítanítványok szempontjából. Tudjuk, hogy nagyon nagy, komoly munka ez, úgyhogy üdvözöljük. Aztán többen is elmondták a vita során, amit még mondani szeretnék. Egyértelmű a kapcsolat az energetikai unióra vonatkozó dokumentum és ezen vita között eh, a dokumentum holnap jön, eh, kerül nyilvánosságra a bizottság részéről. Eh, csak biztosítani szeretném önöket arról, hogy a legtöbb, hanem minden téma, amiről szó volt ma, legalábbis ennek a dokumentumnak a legutóbbi változatában szerepel. Úgyhol nagy a szinergia ezen jelentés, illetve az energia, energetikai unióval kapcsolatos jövőbeli munkánk között. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy erről még szó lesz. Úgyhogy tényleg köszönöm, és természetesen a bizottság mindig rendelkezésükre áll, hogy bármilyen módon segítsen a jövőbeli munkájukban eh, a témában. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Végül pedig Szaudárgász kollégája a szó kettő percben az utolsó jogán. Köszönöm, elnök úr! Én csak tényleg megköszönni tudom minden kollégának a hozzászólásokat, mert egyszerűen lehetetlenség minden témára kitérnem, annyira gazdag volt mindenkinek a hozzászólása ebben a témában. Úgyhogy várom a délutáni találkozót az árnyékjelentéskészítőkkel, sok lesz az a téma, amit meg kell vitatnunk majd. Csak engedjenek meg két megjegyzést jelenleg. Először is. Én úgy érzem, és tényleg nagy örömmel látom, hogy kompromisszum felé haladunk ebbe az irányba. Úgyhogy lehetséges mindez. Nagyon nehéz feladat ez, mert nagyon sok a módosító indítvány. Azonban már látjuk a célt. Másrészt viszont nyilván lesznek különbségek. A feladatunk viszont van az, hogy megfogalmazzuk ezeket, és aztán majd a szakbizottság és a parlament hozza meg a végső döntést ezekben a témákban, ahol nem sikerül kompromisszumot kialakítanunk, és eldönteni azt, hogy a parlamentnek mi lesz az álláspontja. Még egyszer köszönöm, és várom a jövőbeli munkát. Elnök, köszönöm, kedves kollega, kiváló, 10 óra van. Úgyhogy lezártuk a vitát, kiváló volt ez az eszmecsere, köszönet érte a kollégánknak. Sikerült a másfél percbe mindenkinek elmondani a rendkívül hatékonyan a véleményét, úgyhogy ez is már hozzájárul az energiahatékonysághoz. Következő új erdő gazdálkodási politika. Egy jelentésről kell szavaznunk. Marek József Grobárcsik kollégánké a jelentés. I'm very glad Mr. to see all the hall uh, full of members. Látom, hogy lassan megtelik a terem képviselőkkel, ez igazán fantasztikusan néz ki. Egy órával ezelőtt nem volt még ennyire fantasztikus a helyzet. Azt javaslom mindannyiuknak, hogy maradjanak itt velünk fél hétig, kis megszakítással persze, mert ennyire fantasztikus termet kaptunk a parlament közepén, tehát meg kell töltenünk ezt képviselőkkel állandóan. Kérem, foglaljanak helyet, mert meg kell kezdenünk a szavazást, de ügyrendi kérdésben kérte a GUA e részéről Esenyi kollega a szót. Öné a szót, tessék. Azt mondták, hogy kis hiba van a négyes bekezdésben nem pontos az, hogy a GUE aláírta ezt, ez egy kis hiba itt. Ha jól értem, mondja az elnök, akkor az önök politikai frakciója nem kívánja a kettes kompromisszumot támogatni. Jól értem? Oké. Okay. Akkor töröljük a GUE nevét a kompromisszumos, a kettes kompromisszumos módosításból. Teszteljük a szavazást először. Mindig ugyanazt a kérdést teszem fel. Tetszik-e itt a parlamentben a munka? Látni kell azt, hogy milyen fajta feszültségek, támogatások vannak az Európai Parlament irányába, tehát ezzel a kis tesztszavazással ezt teszteljük, most akkor működik-e a szavazóberendezés, szavazott-e mindenki, kérem szavazzanak, szavazott-e mindenki, az SND-ből ketten többen szavaznak, mint kéne. Most már rendben van, az SND rendben van. Mi történik itt, kollégák? Tehát, hogy Kedves kollégák, sajnos a szavazó kártyámat nem hoztam el, a kollégám elrohant érte, de egy perc múlva itt lesz, úgyhogy bocsánat. Uh, we will start, if it will be... Megkezdjük a szavazást, és szerintem ez egyértelmű lesz majd. Nos, akkor kezdjük meg a munkát, mert csak 6 percünk van igazából a szavazásra. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodik, elutasítva hatos mellette ellene tartózkodik, elutasítva hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk kilences mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 12-es módosító mellette, ellene ellenőrizzük ezt elektronikusan. A 12-es módosítót ellenőrizzük elektronikusan, az EPP-ből egyel többen szavaznak, az EPP-ből egyel többen szavaznak, most már rendben van, a szavazás lezárom. Elfogadtuk. Kérem, egyértelműen szavazzanak, mert különben időt veszítünk. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 18-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 20-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 19-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 2-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 26-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 27-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva 28-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva 29-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk 32-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 30-as mellette, ellene ellenőrizzük a 30-as módosítót, a szavazást megnyitom, szavazott-e mindenki. Az lpp e ből megint többen szavaznak egyel. Lehet, hogy én vagyok ez, mondja az elnök. De még mindig egyel többen szavazunk. Most már jó. Lezárom a szavazást, elutasítva. Tehát jó volt, hogy megnéztük. Négy, négyes kompromisszum mellette. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 38-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 39 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 40 mellette, ellene tart, ezt, elnő, ezt ellenőriznünk kell, a 40-est, a szavazást megnyitom. Az EPP-ből megint egyet többen szavaznak. Rendben, most már rendben van, lezártam a szavazást. 40-es módosítóról van szó, és ezt elfogadtuk. 41-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 40 ellenőrizzük persze. A szavazást megnyitom. A 41-es esetében, 41-es módosító. Szavazotta mindenki. Az LPP-ből ketten, most már csak egyel többen szavaznak és lezártam a szavazást. Elutasítva. Na hát, jól láttam. 42-es. 28-28 arany azt jelenti, hogy el lett utasítva. Igazából csak szerencsém volt. 42 mellette, ellene, elutasítottuk, 43 mellette, ellene eh, elutasítottuk, 44 mellette, ellene elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, 50 mellette, ellene elfogadtuk. 51-es mellette ellene elfogadtuk. 53 mellette ellene ellenőrizzük ezt le. 53-as, a szavazást megnyitom. Az EPP-ből ketten többen szavaztak, most már csak egyel többen szavaznak, most már rendben van. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 54-est ellenőrizzük, 54-es, ellenőrizzük az 54-est. Az EPP-ből ketten többen szavaztak, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 58-as mellette ellene ellenőrizzük le az 58-ast szavazást, megnyitom. Az EPP-ből már megint ketten, egyel többen szavaznak, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette, el, 63-as módosító mellette, nem látom a kezeiket, ellene tartózkodik, elutasítva, 64 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 65-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, végső szavazás elektronikusan, a szavazást megnyitom. Már megint többen szavaznak az EPP-ből, a szavazás lezárom. Az eredmény jó. 56 igen, 4 nem. Grubarcsik kollega gratulálok a jelentéséhez, és mindannyiunknak. Köszönöm szépen, kollégák! Almost in time. Great. Majdnem tartjuk magunkat az időhöz. Fantasztikus. Úgyhogy térjünk is rá a következő napirendi pontunkra. Remélem, hogy mindannyian itt maradnak a következő napi pontra is. Unfortunately not at all. Hát nem sajnálatos módon. Because... We must be short here because Oettinger comes in principle at 30. Uh, dear friends. Kedves barátaim, Összesen 20 percünk van a következő napi rendi pontunk megvitatására. Ez pedig a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások a gazdasági, társadalmi és területi kohézió elmozdítása az Unióban. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kérem szépen, tessék maradni ülve, vagy menjenek. Így nem lehet, kedves kollégák, egy vitát folytatni, hogy nem ülnek le, és nem mennek ki. Vagy egyik, vagy a másik. Poke kollégának örülünk mindig, de nem így. Nem ebben a vitában. Rubi kollé. Rubik kolléga is. Mágnesként tessék mindenkit ide visszavonzani a teremben. Nos, kedves kollégák, köszönöm szépen, tehát már csak 15 percünk van, úgyhogy ebben a témában eszmét cseréljünk. Neoklis Szilikiotis ebben a vélemény előadója, az illetékes bizottsága Regi, szakbizottság, amelyet a hatodik bizottságnak a hatodik jelentése a gazdasági társadalmi területi kohéziáról. Nagyon fontos jelentés, úgyhogy nagyon jól át meg kell gondolnunk, hogyan fogunk erről szavazni. Először is hadd kérdezzem meg az előadónk véleményét. Három percben, ha kérhetném. Köszönöm szépen. Igaza van, elnök úr, nagyon jelentős, nagyon fontos ez a vélemény. Ez a jelentés nagyon jelentős hatása volt a gazdasági válságnak a területi kohéziókra. És ez nagyon nagy különbségekhez vezetett a tagállamok között, a gazdagabbak és a szegényebbek közötti különbség egyre csak nő. És azok az intézkedések, amelyeket a gazdasági válság leküzdésére hoztak, tönkre tettek bizonyos iparágakat, visszaesett a beruházás, cégek szűntek meg, és az az alap, a munkához való alapvető jog is sérült, kis cégek lehúzták a rolót, kénytelenek voltak, sokan vesztették el a munkájukat, főleg a feldolgozó és előállító iparágakban több mint három millió fiatal van munkanélkül, és szeretnénk azt látni, hogy ezekre, ezekre megfelelő intézkedéseket hozunk, hogy ezeket a problémákat leküzdhessük, és ö, élénkítsük a gazdaságot, és így erősítsük a társadalmi és területi kohéziót. A leginkább sújtott országokban kell ezeket a legjobban végrehajtani. Éppen azért eh, egy integrált stratégiát kell eh, az iparban végrehajtani. A gazdaságot stimulálni kell, annak érdekében, hogy fejlesztést tudjunk elérni, munkahelyeket tudjunk teremteni. És eh, azáltal, hogy a munkához való jogot segítjük, támogatjuk, főleg a fiatalok esetén, ez segítene a helyzeten, és tisztességes munkát, megélhetést tudnánk az embereknek biztosítani. Ami az új befektetéseket illeti az Unióban a beruházásokat, Ezekhez mindig kellene egy foglalkoztatási záradékot csatolni, hogy legyen, igenis kötelező legyen új munkahelyeket teremteni, és ami legalább ugyanilyen fontos, az az, hogy a közkiadások szabályokat valóban az, a, a társadalom, az adott társadalom szükségleteihez kell igazítani. És hogy ezt megtehessük, ahhoz a Horizont 2020-at, a COSME programokat kell kihasználni, az innovációt és kutatást elő kell segíteni annak érdekében, hogy valódi kohéziót tudjunk elérni, és ez szükség van egy bizonyos szintű politikai konvergenciára azért, hogy az egyes országok munkahelyeket tudjanak teremteni, meg tudják védeni a természeti erőforrásaikat és a környezetet is. Hiszen, hogyha ezeket a célokat el akarjuk érni, akkor minden rendelkezésre álló forrást, e- pénzügyi forrást ki kell használni, amit egyébként el másról is fordíthatnánk, vagy elpazarolhatnánk. A véleményben ezeket is említjük, amelyeket letettem az asztalra, rövid a szöveg, és vártam, hogy a kollégák módosítókat nyújtanak be, és akkor lesz egy konszolidált szövegünk. Elnök, köszönöm szépen ezt a felvezetést az előadónak, és akkor most egy percre adom meg a szót Hennek Kinu asszonynak először is az LPP e részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadó munkáját eddig és a jövőben is a zárnyék jelentés készítőkkel. Nagyon fontos, hogy a, az a struktúra, ipari struktúra, amit ma ismerünk, az nem versenyképes globálisan, és itt ki kell használnunk a saját kohéziós alapok, alapjainkat. Nagyon fontos, hogy ezeket a beruházásokat és támogatásokat a két, az Európa 2020 stratégia céljai felé irányítsuk, hogy támogassuk a digitális menetrendet, a KKV-kat, valamint a, az alacsony szén kibocsátású ipar felé mozduljunk el. Aztán csökkentenünk kell az administratív terheket, a, rend, az mostani strukturális politikának is javítania kell a munkahelyek, a munkaerőpiacot. Az az administratív teher, ami most ránk nehezedik, ennek arányosnak kell lenni az adott ö, pénzügyi támogatással, tehát ismernünk kell és tudnunk kell a saját ö, ipar és régiós politikánkat. Az SND részéről pedig Paul Tange. Köszönöm szépen. Köszönet az előadónak is, a kohéziós alapok rendkívül fontosak, a tavalyi év rendkívül csalódást keltett, egyre nagyobbak voltak a különbségek, és ez aggasztó. A kohéziós alapok fontosak abból a szempontból, hogy segítsenek a gazdaságoknak a modernizációban, és szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy a tematikus prioritásokra kellene koncentrálni, a kutatás, az innovációra, a KKV-k támogatására, az alacsony szénkibocsátású gazdaságra, de ugyanakkor maximalizálni kell a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés hatását. Ez rendkívül fontos lesz az elkövetkezendő évek során, a munkahelyek, a növekedés, mindenféle szempontból. Tehát a kohéziós alapok ebből a szempontból még fontosabbakká váltak. Egy dolgot hangsúlyoznék még, mindannyian hatékonyabban szeretnénk az alapokat felhasználni. Minden egyes euró hatékonyabb elköltése kell, hogy a közös cél legyen. Köszönöm. Köszönöm. Ebzsen Tosanovszki következik az ECR képviseletében. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönet az előadónak az végzett munkáért. Mély meggyőződésünk, hogy ezeknek az alapoknak hosszú távú hatást kell kifejteniük. Nem csak egy adott helyen kell, hogy megoldják a munkanélküliség kérdését. Az európai alapoknak a különböző deficitek, aránytalanságok kompenzálása helyett hosszú távú megoldást kell nyújtania. Ezért támogatom azt, ami a jelentés érintett részében került megfogalmazására, a kutatás, az innováció kell, hogy hozzon munkahelyeket. Nyilván nem rövidtávú azonnali felépésről kell, hogy szó legyen, és köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Ernest Malagára következik a zöldek nevében. Köszönöm, elnök úr, a szót. Úgy gondolom, hogy ami ezt a véleményt illeti, jó megoldás születik majd a frakciók között. Rendkívül konstruktív volt az előadó munkája, de azt gondolom, hogy van itt azért egy kockázati lehetőség, Nevezetesen a bizottsági dokumentum célja, hogy a régió közötti különbséget csökkentse prioritásként. Ugyanakkor megfelelő középpontban nem helyezi a megfelelő területeket. Szerintem még volnának kiegészítendő dolgok itt. Tehát a fő cél a regionális egyenlőtlenségek megszüntetése, ez ne csak szlogán legyen. Kellene olyan gazdasági célt is megfogalmazni, ami a makro és a mikrogazdasági célok között található, nem csak a versenyképességet. A Horizont 2020 igen, de helyezzük megfelelő központba, és hangsúlyosan emeljük ki a legfontosabb területeket. Az Energia Unió, Energetikai Unió, a regionális tervek között egy közös nevezőként kell, hogy szerepeljen a különbségek megszüntetése érdekében. Králasszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is a bizottságunknak nagyon oda kellene hatnunk, hogy a strukturális alapokból a kutatásra a 2020-as programba jobban odahassanak, illetve intenzívebben lehessen ezekre a célokra felhasználni, és szeretném azt is világosá tenni, hogy általában egy általános záradékot kellene projekt, minden projekthez fűzni, hogy, hogy munkahelyeket teremtsenek, ami nagyon fontos cél, de hogyha nyilvános és magán épületeknek a az hatékonyságát növelem, itt, itt nem tudok hozzá kötni munkahelyteremtést. Ez hosszú távon következ, le, de be tud szivárogni, de ez közvetlenül nem fog tudni munkahelyeket teremteni, tehát e, itt ezzel kapcsolatban egy módosítót szeretnék benyújtani. Filip Monofó. Köszönöm szépen. Még valaki? Az Európai Bizottság részéről Philip Monfort úr. A DG Régió elemzője. Okay, um, so thank you very much for all these interesting Köszönöm szépen ezeket az érdekes észrevételeket a kohéziós jelentéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ezek jogosak, informatívak, és világos, hogy vannak olyan észrevételek, amik most elhangzottak, amelyekre, amelyeket be fogunk emelni a következő jelentésbe. Gondolok itt konkrétan főleg azokat, amelyek a politikák célját illeti. Az, hogy ezt beágyazzuk az EU menetrendjébe, ugye mindig a 2020-ról stratégiáról beszélünk, de ennek nagyon erős regionális dimenziójának is kell lennie, ennek meg kell jelennie. Most ennyit szerettem volna csak hozzáfűzni, köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. A bizottságnak a véleményét ezzel kapcsolatban, és akkor Szilikotiszt kollégát kérem meg arra, hogy záró észrevételt tegyen. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Egyetértek az elhangzott észrevételekkel, ami az Adi részéről hangzott el, a bürokráciát illető problémával kapcsolatban nagyon komoly probléma ez, főleg azt illetően, amikor az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférést illeti, főleg KKV-kat érinti ez súlyosan. Amit pedig a szocialisták mondtak, nos, ö, ö, olyan javaslatot tettek le, amilyen nem csak nekünk lehet érdekes, hanem az egész uniónak ebben az időben, E, válságos időkben. Tehát, hogy ne csak írott malasz legyen az, hogy teremtsünk munkahelyeket, hanem valóságban meg is valósuljon. És mindenkinek köszönöm az észrevételét, és egy apróságot szeretnék felvetni, hogy a beruházásuknak legfőképpen a Európából és a közfér, az áll, közférából kell származdia. Olyan intézkedésekre is szükség van, amelyek más forrásból származó beruházásokat segítenek elő és ösztönöznek. Nagyon érdekes észrevétel volt az, hogy a, munka, a munkanélküliség ellen kutatási programokkal is képzéssel harcoljunk. És hogy összefoglaljam, lezárjam, ha azt akarjuk, hogy beruházásokat vonzunk, és ez a cél ténylegesen, akkor nem csak azt kell lefektetnünk, hogy ezt a célt össze kell kötni a munkahelyteremtéssel, különös tekintettel a fiatalok esetében, mert a tagállamoknak komoly problémája a fiatalok munkanélkülisége, tehát azt gondolom, hogy a beruházásnak és a munkanélküliség ellen közülemnek kéz, kéz a kézben kell járnia. Köszönöm. Draft opinion. Köszönöm szépen ezt a véleménytervezetet, és köszönöm a megjegyzéseit is. A módosítók benyújtásának határideje február 26-a 12 óra, ezen a héten, ezen a héten, 12 óra. Kérem, legyenek erre felkészülve. Ezzel lezártuk a 10 napi pontot. Hát tájékoztassam önöket nagyon fontos kérdésekről. Két részben fog ez zajlani. Először is a különböző jelentések elosztása, illetve a döntések a koordinátorok részéről. A jelentések szétosztása, ez nagyon fontos. Állásorolások és szóbeli kérdések kapcsán a koordinátorok a következő szóbeli kérdésekről, illetve állásorolási nyitványokról döntettek. Nagy adatok, big data, kapel Uré lesz, aki egy független, szóbeli kérdés, amit egy állásolási indítvány követ majd. A koordinátorok arról döntöttek, hogy az észer csoport kapcsán jelentős készítenek a remét végrehajtásának gondjairól. Ez egy tervezett szóbeli kérdés, nagyon fontos kérdés, és most jönnek a határozatok. Arról döntöttek a koordinátorok, hogy ITRE munkacsoportot hoznak létre a Digitális Európa témakörében. Minden ITRE szakbizottsági tag részt vehet ebben, és mások is, de itt főként a saját tagjainkról van szó, és a következő napokban eldől, hogy mikor lesz majd az első ülés az első ülés mikor lesz, és nagyon intenzív vitát és munkát lehet majd így megkezdeni. Digitális Európa munkacsoport az ITRA szakbizottságon belül. Ez általánosságban szólva hasonló lesz a Horizon 2020-as munkacsoporthoz. Valószínűleg ugyanez lesz a formája és második döntés. USA delegációk Pennsylvániába és Washingtonba. Március 16 és 20-a között 9 európai parlamenti képviselő vehet ebben részt, tehát március 16 és 20 között a delegáció Rigába a Berek ügynökséghez Rigába április 7-8 három képviselő lehet, vehet ebben részt az itre ből és kvótán kívül Karins, mint lett képviselőtársunk részt vehet ebben a delegációban, és ő képviselné az elnökséget is egy bizonyos formában. Nem láttam Ötinger urat, hogy megérkezett, itt van körünkben.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 különböző kérdéskörben, most már nem energia az egy működés témájában, de minden közel áll az energiához. Üdvözlöm ismételten Günther Oettinger, biztos úr, itt az Európai Parlamentben, a digitális gazdaság és társadalom felelős biztosa, nagyon fontos ez a témakör az elkövetkező években. A téma pedig az, hogy most lefolytassunk egy struktúrált párbeszédet az Európai Parlament és az Európai Bizottság között. Ennek keretén belül párbeszéd Günther Oettingerrel, a digitális gazdaságért felelős biztossal. Nagyon fontosak a szabizottságunk számára a struktúrált párbeszédek, ezeket meg kell tartanunk, hiszen ez egy nagyon fontos kérdéskör, ez egyfajta együttműködés a két intézmény között, ezért nagyon fontos ez az Európai Unió szempontjából. Öttinger úr nagyon fontos kérdésekért felel, ezek a kérdések nagyon fontosak az ITRE számára, ugyanis a jól összekötött digitális Európa, az adatvédelem, a telekom szabályozás, a copyright, a rádiófrekvenciák és ezek kezelése, a versenypolitika ehhez tartozik, és mi szeretnénk több ambíciót látni az új reformok kapcsán. Gondolok itt a copyright, a rádióspektrum felhasználás, az online kommunikáció, illetve a biztonságosabb adatok tekintetében. Tehát mindenképpen magas színvonalú digitális infrastruktúrát szeretnénk. Persze osztjuk a hatáskört más szakbizottságokkal, de legfőképp, legfőképp a, a mi szakbizottságunk kompetenciájával tartoznak Öttinger úr tárcájának ügyei. Tehát ismételtem Üdvözlöm Öttinger urat, és meg is adom neki a szót, hogy megtartsa a bevezetőjét. Tisztelt elnök úr, kedves Buzek képviselő úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy beszélhetek önökkel a 2015-ös digitális szektorbeli súlypontokról, és hogy egyes munkaterületeket megvizsgálhatok önökkel, és meghallgatom, meghallgathatom az önök álláspontját, igényeit, a bizottság munkáját illetően. Ánszép kollégám a digitális piac végrehajtásáért felelős, és nagyon fontos a digitális piac, Szeretnénk egy működőképes digitális uniót létrehozni. A digitális unió kifejezést ugyanannyira izgalmasnak tartom, mint az energiauniót, vagy a bankuniót, vagy a tőkepiaci unió kifejezést. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió egy közös európai digitális stratégiát fejlesztene ki egy kiteljesedett európai digitális belső piacon. Ennek során először is a Telekom irányelv nagyon fontos szerepet játszik. A tanácsi munkacsoportok tegnap találkoztak, és február 25-én ismételten összeülnek majd, és biztos vagyok abban, hogy a TSM irányelv kapcsán a tanács mandátumot fog adni majd a lett elnökségnek még húsvét előtt, és így végre, miután az Európai Parlament álláspontja már tavaly április óta egyértelmű, és így a tanács, bizottság, parlament közötti tegyelások a húsvéti szünet után megkezdődhetnek. Számos pont nem vitatott, három pontban van még vita. Jelenleg Biztos vagyok abban, hogy a tanács a spektrum kérdésében nem fog mandátumot adni, ezt én sajnálatosnak tartom, de elfogadom. Jobban szeretném azt, hogyha a frekvenciák kiosztásakor, hogyha öm, aukciókról van szó a, a frekvenciák esetében, örülnék annak, hogyha itt nem 28 különböző pályázati kiírás lenne, úgy gondolom, hogy a frekvenciák értéke határokon átnyúló módon értékesebb, hogyha koordinált a fellépés a tagállamok között, és ezért azt szeretném, hogyha a tanács mandátumát megkapjuk, akkor, és hogyha ebben nem lesz benne a spektrum, de viszont benne lesznek más témák, amelyek nem vitatottak, az olyan témák, mint a roaming, vagy a hálózati semlegesség, és ha ezt megkapjuk, akkor bejelentem a fenntartásomat arra, hogy a nyári után a spektrummal is foglalkozni kell. Itt nem csak az Európai Unió bevételeiről van szó, hanem arról is, hogy egy felhasználók egységes bevételeket érhetnek el határokon átnyúlóan, és jobb eredmények várhatóak a piaci részvevők számára, akik már részben határokon átnyúlóan eh, várhatnak szolgáltatásokat. A hálózati semlegesség kapcsán a definíció szempontjából számos megfogalmazási javaslat van a különböző tagállamok részéről, és a lát, lett tanácsi elnökség is, és eh, ezt a bizottság szempontjából mondom, hogy számunkra a semlegesség azt jelenti, hogy nincsen semmilyen fajta diszkrimináció. Tehát mindenki, aki érdeklődik az adatáramlás iránt, legyen szó adat előállításról vagy felhasználásról, mindenkit egyformán kell kezelni, minőség, illetve kapacitás szempontjából is. A kérdés csak az, hogy van-e felmutatható olyan szolgálat, amely általánosságban, amely, amely közjót szolgál, és amely esetlegesen egy előnyben részesített kezelést szeretne. Például az automatizált vezetés és közlekedési biztonság számos autógyártóval folytatott kapcsolatok során Európában azt hallottam, hogy ha az automata vezetés működni fog, akkor valós időben adatáramlásra van szükség, különben nem lehet a biztonságot szavatolni. Tehát a fekete erdőben keveset használ az, hogyha van egy kereszteződés az erdőben, valaki jön jobbról, automatára van állítva, és 8 perccel később mondja a GPS, hogy jön egy autó jobbról, hát akkor már rég megtörtént a baleset de például a katasztrófa védelem is ide tartozik, ők is eh, prioritást élvezhetnének, ennek semmi köze a kereskedelemhez. A roaming kérdésköre, itt ugyancsak eh, vannak konkrét eh, javaslatok, úgy vélem, hogy a lett elnökség javaslata a helyes irányba halad, de lehet, hogy nem eléggé bátor. Viszont látnunk kell azt is, hogy a roaming esetében nem minden állampolgárnak ugyanaz az érdeklődése, az érdeke. Vannak a balti tenger, illetve a déli tenger térségében, a tenger térségében olyan területek, amelyeknek más érdekeik vannak. Mindenképpen nagyon bátor hozzáállásra van szükség, és ezt tisztázni kell még mielőtt a tanács és a parlament közötti tárgyalások megkezdődnek. Kiegészítően mondom azt, hogy a Telekom egységes piaci, belső piaci irányelv nagyon fontos, de ez nem fogja megoldani az összes kérdést a digitális belső piac kapcsán a kommunikáció területén. Ezért a szolgálatom most azon van, hogy a reform után a a reform előtt van, tehát egy kiegészítő csomagot szeretnénk létrehozni, egy továbbmutató csomagot, hogy működőképes legyen az európai telekom piac. A TSM irányelv csak egy kis része annak, hogy milyen reformok előtt áll még a jogalkotás a következő években. Copyright, szellemi tulajdonjog, ez egy nagyon érzékeny, kényes téma. Jelenleg nagyon, szám, nagyon sok kerekasztal beszélgetés, meghallgatás zajlik, vannak tanulmányok, szakértői vélemények, elemzések, és ez év szeptemberében szeretnénk már egy jogalkotási javaslattal előállni, hogy a már meglévő szellemi tulajdonjogi csomagot az analóg időszakból átvegyük a digitális időszakba. A copyright esetében megfelelő egyensúlyt kell létrehoznunk. Három szereplő van ezen a területen, a szellemi tulajdonjog területén. Az egyik azok mi vagyunk, az állampolgárok, a felhasználók, mi vagyunk azok, akik eh, szeretnénk tanulni, kíváncsiak vagyunk, a fogyasztó minden szeretne, és eh, piacon elérhető, szeretné ezt látni, hallani, le, eh, olvasni. A tudomány, a könyvtárak eh, pluszban jönnek ehhez a eh, tudásalapú társadalomhoz, és a másik oldalon állnak a szellemi tulajdonjoggal rendelkezők, a szerzők, a filmrendezők, az újságírók, akik kutatnak, elemeznek, a zenészek. Ezek azok a személyek, akik szellemi képességeikkel és idejükkel egy szellemi terméket hoznak létre. Hogyha a jövőben is szeretnénk ezt a fajta szellemi munkát ha nem akarunk csak Schillerre, Shakespeare-re vagy Udo, Udo Jürgensre visszatérni, ha szeretnénk segíteni a fiatal zeneszerzőket, könyvírókat, újságírókat, rendezőket, és a, hogyha újságra gondolunk, most nem feltétlenül a papír alapú újságra gondolok, hanem például a tableten olvasható újságra hogyha szeretnénk azt, hogy minősége legyen a hírszolgáltatás, hogyha azt szeretnénk, hogy a tévében látható információ is minőségi legyen, akkor el kell azt, hogy, azok itt hogy akik itt dolgoznak, azoknak legyen lehetősége arra, hogy piacra dobják termékeiket, mert különben nem fognak megmaradni ebben a szakmában. És itt vannak még a szállítók is, a kiadók, a tévétársaságok, legyen most szó magán vagy állami televíziókról, a szolgáltatók, a különböző platformok, ezek felelnek a szállításért, a kereskedelemért, de a szabálybetartásáért is a tartalmak szolgáltatásakor. Egyértelmű, hogyha a digitális belső piacot létrehozzuk, akkor a területi elv megkérdőjeleződik. A belső piac nem azt jelenti már, hogy 28 terület van. És az az alapelv, hogy egy piac van, egy terület van, és hogy a nemzeti határok már nem állhatnak a középpontban. Én ezt az álláspontot teljes mértékben osztom, de az is egyértelmű, hogyha például a filmesekkel beszélünk, ők még mindig nagy súlyt helyeznek arra, hogy legyen nemzeti támogatás, és például Ausztriában egy film forgalmazása nem vezet automatikusan ahhoz, hogy ez az Egyesült Királyságban, Németországban vagy a tengeren túl is ingyenesen elérhető lesz. Tehát különböző másfajta értékesítési módokat szeretnének látni, szeretnének másfajta bevételeket látni. Tehát nagyon kényes itt az egyensúly. Reménykedünk abban, hogy a hálózat információs biztonsági irányelv, amelyről csütörtökön fognak ismételten a tanács munkacsoportjában tárgyalni, remetőleg ezt még a nyár előtt el lehet fogadni. Az adatbiztonság területén nagyon ügyelnünk kell erre. Főként az elmúlt napok történései mutatják azt, hogy a rendszereink, amelyekkel adatokat tárolunk, szállítunk, kínálunk, ezek túlságosan és porózusak, mindenfajta támadásnak kivannak téve, védtelenül. Kedves képviselők, a technológia, a digitális technológia előttünk jár, a felhasználók is előttünk járnak, az adat biztonság viszont le van maradva. És hogyha nem fogjuk súlyponttá tenni az adatbiztonságot, akkor az adatokban az adatok irányába rejlő bizalom, illetve azok közreadása, az adatok tárolása iránti bizalom megrendül. Hogyha igaz az, hogy a simkártyák világszintű előállítója bennünket ben, nekünk mobiltelefon felhasználó nem tud már biztonsággal szolgálni, mindegy, hogy honnan, Európából, az Oroszországból, USA-ból, Kínából, bárhonnan az európai adatok nincsenek biztonságban, akkor itt nem csak a magánszféra esetében van probléma, hanem van egy nagyobb probléma az energiainfrastruktúra, a közlekedési infrastruktúra, illetve a a teljes európai biztonságunk szempontjából is probléma van. Ez veszélyes az iparágunk, iparainkra is, a gazdaságra is, hiszen ami korábban az ipari kémkedés volt, ahhoz el kell korábban menni magába a gyárba, és ott kellett lemásolni, lefotózni a terveket, ott kellett a rajzokat ellopni. Viszont ma a digitális világban az ipari kémkedés akár már Kaliforniában, Moszkvából, Guatemalából is történhet, be tudnak onnan is férkőzni a fejlesztési osztályokra Európában. Ez nagyon fontos abból a szempontból is, hogy Európa mennyire marad gazdasági szintér, védekeznünk kell a kiberterrorizmus ellen, a szemtőgépes bűnözés ellen. A digitális technológia nagyon előre haladt, egyre messzebb visz bennünket, viszont az adatvédelem le van maradva legalább tíz évvel. A NISZ irányelv után más intézkedéseket is be fogok jelenteni, és ezeket el kell választani az adatvédelemtől és az adatbiztonságtól. Utolsó előtti pontom, elnök úr, a refit, az audiovizuális irányelv kapcsán. Ezt 2015-ben zárjuk, és miután átvizsgáltuk ezt, kevesebb szabályozás lesz, és kevesebb előírásra van szükség, és ezek már meghaladottak, vagy túlságosan is bonyolultak. És azután egy felülvizsgálatot alkalmazunk, vagyis modernizáljuk az audiovizuális médiákra vonatkozó irányelveket, amelyek 2007-ből és 2008-ból származnak, és már meghaladottak, és a következő év közepére megteszünk itt is majd a javaslatokat. Legkésőbb utolsó pontom, infrastruktúra. A befektetési terv által az a célunk, hogy a digitális infrastruktúrába a befektetéseket erősítsük. A digitális világ, a digitális belső piac, a digitális unió csak akkor működőképes, hogyha mindent lefedő, teljesítőképes digitális infrastruktúrával rendelkezünk. És pontosan ezért a telekom cégekkel, Európával, az európai pénzügyi cégekkel, a digitális gazdasággal Európában nagyon sok találkozón keresztül megvitattuk azt a kérdést, hogy mi a legfontosabb alap, és milyen fajta társfinanszírozásra, kockázatcsökkentésre van szükség ahhoz, hogy gyorsabban lehessen egy infrastruktúra hálózatot, egy széles sávú hálózatot létrehozni, mindent lefedően Európában. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Biztos úr? Very important, better uh, regulation, as you said. Nagyon fontos pontokra világított rá, ami a digitális Európát illeti a belső energiapiacon azt mondjuk, hogy a legjobb megoldás az európai szintű megoldás, nem pedig a tag, tagországi megoldás. Tehát itt ebben az esetben a szubszidiaritás enyhén különbözőnek tűnik. Jobb szabályozás, igen, de uniós szinten kell megszervezni, úgy, ahogyan az a Telekom csomagban szerepel, tehát Európai Uniós szint az a legjobb arra, hogy meg tudjuk oldani a digitális Európa problémáját és a digitális uniót. A koordinátoraink kérték a szót, EPP. Köszönöm elnök úr a szót, köszönjük biztos úr. Van bankuniónk, energetikai uniónk, digitális uniónk, hamarosan valakinek ez is eszébe jut majd, hogy Európai Uniónak nevezze. Na de hát ez csak egy kis vicc volt, nevethetnek, ha akarnak. Két megjegyzésem, egy kérdésem volna. Ami a hálózat semlegeséget illeti, szerintem nagyon fontos, amire utalt. A lényeg a diszkriminációmentesség, de végül is prioritásokat is fel kell állítanunk. Ön is rámutatott erre például. Az egészségügy az automata gépjárművek, stb. stb. Fontos a közlekedésben, hogy ne kelljen mondjuk két másodpercet várni, mert akkor baleset következhet be. Nyilván a különböző fizetések lehetőségét is nyitva kell tartani, ami a mentességet illeti, talán azt jelenti, hogy mindenki ugyanolyan sebességgel haladhat ugyanolyan áron, mert ez azt jelenti, hogy azok a a ö, fogyasztók, akiknek nincs szüksége erre a sebességre, talán túl sokat fizetnek. Ez érdekes megjegyzés. A kérdésem a következő. Nem közvetlenül utalt erre, de nagyon sokat gondolkodom ezen. A parlamentben született egy állásfoglalás a digitális egységes piacról, és a sajtó ezt a Google elleni támadásnak minősítette. Ez talán erre való választ. Azt hiszem Obama mondta a közelmúltban, hogy úgy tűnik, hogy az Európai Uniót jobban érdekli az, hogy védje a piacát, mint hogy versenyezzen egy nyitott piacon. A kérdésem önhöz a következő. Mi a megfelelő válasz erre? Mert ugye természetesen őket az érdekli, hogy üzleti érdekeltségeiket kiterjesszék. Erre a megjegyzésre hogyan reagál megfelelően az Európai Unió? Köszönöm. Köszönöm szépen. Nikáó kollega következik az, a szocialisták képviseltében. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Biztos úr, üdvözlöm elképzelését, hogy fel kell vállalni a felelősséget a stratégia, illetve mindenféle intézkedés területén, ami a numerikus piacot illeti, a digitális piacot illeti. Így tudjuk, hogy ki felelős a stratégiáért, annak végrehajtásáért, úgyhogy nagyon helyes ez így négy megjegyzésem lenne. Először is igen igaz, hogy amikor azt mondják, hogy digitális piac nem létezhet, 28 különböző nemzeti digitális piac fennállásával, ugyanakkor nem lehet, hogy az állampolgárok fizessenek a nemzeti piacokhoz való hozzáférését, ugye akkor, hogyha külföldön tartózkodnak. Úgyhogy itt valamilyen probléma merül fel az állampolgárok számára, amikor külföldre utaznak, ezt a közelmúltban jelezték nekem, ami a az internet semlegességét, a hálózat semlegességét illeti, azt hiszem erről sem szabad elfeledkeznünk. Ami a sürgőségi szolgáltatásokat illeti, ez is része a vitának, az interneten ö, ö, születik meg ez a döntés, és itt az emberek életéről van szó, nem szabad elfeledkezni. Ö, nemzeti korlátokról van szó, és egy másik olyan problémáról, ami Európa és az Egyesült Államok közötti nagy különbséget magyarázza. Miről is van szó? Az európai szolgáltatókat nem ismerik el, amikor megpróbálnak új hálózatokat gyorsan kidolgozni, vagy új szolgáltatásokat, mint a 4G+. Tehát egyáltalán nem értékelik a munkájukat. Kár, hogy most nem erről vitatkozunk, vagy erről is. Egy másik megjegyzésem a következő. Megint csak a kibér biztonságról van szó. Itt kellene az állampolgárok bizalmát növelni. Tulajdonképpen a felhasználók számára ö, nincsen semmi olyan jelzés, ami azt jel, mutatja, hogy biztonságos ez a rendszer. Tehát erre szükség volna. Ö, a normák minősítéséről van szó, ezt definiálni kell, végül minden a bizalom kérdéséhez vezet vissza. Köszönöm szépen, Tosenovszki kollega az ECR képviseltében. Köszönöm a szót, elnök úr. Üdvözlöm Önt, biztos úr. Nagyon örülök, hogy folytatódik Önnel az eszmecsere, ugyanis nagyon sok témát kell kimerítenünk, akár csak a mai napon is. Biztos úr említette a mai témát a digitális kérdésekkel, digitális stratégiával, egészen a szerzői jogok védelméig. Láthatjuk, hogy milyen óriási területet fed ez a probléma kör. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy minden digitális piac rendkívül gyorsan fejlődik. Ez az egyik legnagyobb üzlet, eh, ami működik világszerte. Minden pozitívumával együtt. Ez a rendkívül dinamikus fejlődés a szolgáltatások felgyorsulása, széles körűbé válása jellemző. De ugyanakkor van egy olyan filozófiai vita is, hogy milyen mértékben fogjuk szabályozni ezt a piacot. Ugyanis előfordulhat az, hogy az az administratív megközelítés, amely csak ezeket az óriási elektronikus üzleti mennyiségeket célozza meg, utólagosan tud csak szabályozni. Úgyhogy tényleg föl kell tennünk a kérdést magunknak, nevezetesen milyen szabályozást fogadtunk már el az Európai Unió keretén belül, van-e értelmük, és talán az is jó lenne, hogyha megvizsgálnénk azt, hogy a piac min haladt már túl. Másrészt viszont, és ez is nagyon fontos véleményem szerint, el kell döntenünk azt is, hogy milyen filozófiát követünk annak érdekében, hogy védjük ezt a piacot, ezt a környezetet, ugyanis a társadalmak, nem csak az Európai Unió, hanem minden társadalom függ, függővé vált ettől a digitális környezettől. És hogyha hirtelen károsul ez a piac, akkor a szolgáltatások, a szállítások is kárt szenvednek. Sőt, más területek is. Tehát azon töprengek, nem kellene-e új filozófiát kialakítani, ami a jelenlegi létező szabályokat illeti? Köszönöm. Ami a hálózat semlegességet illeti. Ha azt akarjuk, hogy az internet továbbra is segítse a gazdasági növekedést és innovációt, nyitottnak kell maradnia. Úgyhogy pillanatilag egyre nehezebb a kezdő vállalkozásoknak, hogy hozzáférjenek az internethez, mert vannak olyan dolgok, amik korlátozzák az innovációt és a potenciális lehetőségeket az interneten. Néha azért tehetünk különbséget, és a közérdekedvébe, például különböző szolgáltatások terén a gépjárműveket említette. Egy tagállam számára lehet, hogy egy dolog nagyon jó, de mi a helyzet egy másik ágazattal? Hogyha derogációkat engedélyezünk, és kétsebességes internet bevezetését, ahol a nagy monopóliumok felhasználhatják piaci befolyásukat a kicsikkel szemben, az nem biztos, hogy jó. El kellene kerülnünk ezt a helyzetet. Aztán még egy gondolat az internet kapcsán azt mondta, hogy továbbra is nyitott az internet platformok szabályozása és adózása ö, iránt. Ott van Franciaország és Németország esete, akik eléggé protekcionistán viselkednek az amerikai cégekkel szemben. Ugyanakkor, hogyha védekező és protekcionista álláspontot képviselünk, akkor nem csak elaprózzuk az internetet, hanem akadályozzuk az innovációt is a rendkívül gyorsan változó környezetben. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mit mondana. Aztán, ami a digitális vállalkozást illeti, és hogyan tudjuk iparágainkat digitális szempontból átalakítani, hogy versenyképesebbek váljunk. Európai szinten milyen intézkedéseket hozhatunk? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ernst asszony következik a gue Vielen Dank. Köszönöm szépen. Három kérdésem van. Először is jól értettem, hogy biztos urat, hogy egy a hálózatsemlegesség részleges ö, felbontásáról felbontását szeretné látni az elkövetkezendő néhány évben. És ezt pontosan így gondolta, vagy, vagy, vagy, ezt, még, vagy ezt hogy gondolta erre? Örülnék, hogyha visszatérne. És teljesen mindegy, hogy milyen szolgáltatóról beszélünk, bizonyos nagyon fontos, hogy bizonyos információkhoz azonnal hozzáférjenek politikusok, bankelemzők, sürgősségi szolgálatok. Tehát éppen ezért egyértelmű megfogalmazást szeretnék kapni ezzel kapcsolatban, hogy mit jelent a hálózat semlegesség részleges megszüntetése. Amit pedig a copyrightról mondott, nem vitatjuk, fontos de részletesebben szeretnék hallani arról, hogy 2015-ben milyen lépéseket terveznek, bizottsági szinten milyen lépésekre készülnek, mire számíthatunk. Egy kicsit konkrétabban szeretnék erről hallani. Harmadik pont az adatbiztonság. Mm, azt pontosan jól tudja ön is, én is, hogy a Gmatot meghekkelték, ami azt jelenti, hogy az adatvédelembe vetett bizalom megrendült. És az a fajta protekcionizmus, amelyet, amelyen megvédjük egy adott személynek az adatait, azt támogatjuk. Ezt meg kell védeni, ezt hívom adatvédelemnek. A kérdés az, hogy hogyan kívánja ebben a kérdésben, tehát az adatvédelemben, adatbiztonság kérdésében hogyan gondol a többi biztossal együtt dolgozni az egyéb területekkel? Gyakorlatban hogyan fog ez kinézni, hiszen mindaz, amit a digitális menetrendben tesznek, az kritikusan befolyásolhatja, hogy hogyan alakul az adatvédelem, legalábbis az, adat, az állampolgárok szempontjából. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Borik, Borelli kolléga. <clears throat> Köszönöm a szót. Biztos úr, ami a hálózat semlegességet illeti, ebben a parlamentben már áprilisban egy egyértelmű definíciót és lefedő definíciót fogadtunk el, ami a hálózat semlegességet illeti. Úgyhogy ennek a parlamentnek a politikai víziója azt hiszem egyértelműen megfogalmazódott. Az Amerikai Egyesült Államok például nagyon erőteljes álláspontot és világosat alakított ki a hálózat semlegesség mellett. Nagyon röviden. Ön nem hiszi, hogy ha garantáljuk az internethez való hozzáférést, mégpedig teljes mértékben szabadon, az stimulálhatja az innovációt is? Nem hiszi azt, hogy az állampolgárok hozzá tudnak tudatosan segít, járulni ehhez. Köszönöm szépen. Madame, Madame Kappel, non detached Kappel asszony, független képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A digitális unióval kapcsolatban délelőtt már Hill biztossal beszéltem a tőkepiaci unióról, és nagyon fontos szempontok merültek fel a digitális menetrenddel kapcsolatban. Nevezetesen az alternatív finanszírozási formák erősítése a vállalkozásoknál alternatív a bankokhoz képest, és ezek nagyon fontosak. Most elmondta a felvázolta a súlypontokat, és ezek amiket hallottuk, ugye, hogy magasabb adatbiztonságot szeretnénk az a copyrightra, és copyright kérdésére is kitért, és azért szeretnék visszakérdezni, hogy ami az USA és az Unió kapcsolatában ezt mindig felvetjük, hogy nagy adatbankok vannak az USA-ban, itt az, az Unió kicsit le van maradva, és mindig azt mondták a biztosok, hogy az egyik cél az, hogy globális szereplők legyünk, legyen Európa. Azt gondolom nagyon fontos lenne, hogy a gyenge ipari kapacitást erősítsük, rész, amelyek részben azért gyengék, mert nem koordináltak ezek a tevékenységek. Azt mondta, hogy vannak olyan projektek, a törvényhozási projektet is ma említette, kérdezem, hogy ezekkel mi a helyzet, hogyan közelítik meg azt a célt, hogy Európából a digitális menetrend tekintetében egy globális szereplő legyen. Verehrte Damen und Herren Abgeordnete, zu Köszönöm szépen, tisztelt képviselők! hadd adjak néhány konkrét választ a konkrét kérdésekre, de megelőtte. A digitális vi- világ hihetetlen tempóval változik, és egyre inkább gyorsul az a tempó, amivel változik. Hogyha szabályozásról beszélünk, törvényhozásról, akkor egyszerűen csigalassúak vagyunk. Gondolják csak végig egy digitálról, egy fehér könyvről szóló, egy digitális, digitális világról szóló fehér könyvről. A parlament még a leggyorsabb az intézmények közül. A, a, a tanács egy évig nem csinál semmit, másfél éve blokkolja a tanácsa az adatvédelmi ö, projektünket. Lefektették a 2020-ig tartó céljaikat, és és egy év elvesztegetett időnk van, mert csak most márciusban adják, kapjuk meg a mandátumot. Utána pedig a tagállamokban a megvalósítás, ugye ehhez nemzeti törvényeket kell hozni, tehát négy évet kell, négy évre van szükség arra, hogy megvalósuljon az, amit javasolt a bizottság és innentől kezdve ez már elavult lesz, mire megvalósítódik. Egy kérdést gondoljunk végig, hogy minden európai eh, szervezet, ugye az, hogy az, hogy három-négy évig tart egy, egy szabályozásnak a meghatározása, de más, más feladatokban, más szektorokban, de a digitális szektorban, ha arról beszélünk, hogy Kínával, Japánnal, Dél-Koreával, az USA-val akarunk versenyezni, akkor, a saját, akkor ez a szabályozás túl lassú ahhoz, hogy hihetően fellépjünk ezen a piacon. A fiatalok, és ahhoz, hogy a fiatalok elfogadjanak bennünket. De ehhez nem lehet csigatempóval szabályozást és törvényeket hozni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a digitális szektorban ezen változtatni kell. Vagyis ez azt jelenti, hogy rövidebbek legyenek a határidők. Azt gondolom, hogy alaposan kell gondolkodni, gyorsan dönteni, gyorsan cselekedni, különben egyáltalán esélyünk sincs arra, nekünk, európai törvényhozóknak azzal, hogy a digitális technológiával lépést tudjunk tartani, és ezekkel a változásokkal. Hét, hét évvel ezelőtt még nem is volt iPhone. és, és csak na, sokára születnek meg azok a döntések, azok a szabályok, amelyek ehhez szükségesek. Legyünk önkritikusak magammal, a szolgálatommal kapcsolatban, és az összes európai fórummal kapcsolatban. Meg kell változtatni a munkamódszerünket, ami a digitális uh, témát illeti. Miért kell szabályozni eleve? Hát azért, mert hajlik a digitális piaca a monopóliumokra. Az, aki ma talál egy platformot, ki talál, kifejleszte egy appot, egy alkalmazást, aki, aki piacvezető a, az interneten, annak mindig jó esélye van arra, hogy formálja, vagy domine, monopolizálja akár, és a kezében tartsa azt a piacot. És azért kell a szabályozás, hogy létrejöjjön a verseny, hogy érvényesüljenek a fogyasztók és az állampolgárok érdekei. És pontosan a digitális világban kell okos, értelmes, észszerű szabályokat hozni, még inkább fontos, mint az egyéb hasz, hagyományos, klasszikus iparágakkal, gazdasági ágokkal, szektorokkal szemben. Idén ősszel egy törvényhozási csomagot fogunk javasolni, amelyben a szerzői jogokat, a digitális szerzői jogok, a digitális világban fogjuk öm, szabályozni, hogy a hálózati közösségek a szellemi munka is szabályozódjon, például az újságkiadók, még fontosabb, rádió, tévétársaságok még mindig fontosak, és látszik, hogy a digitális világban egyre, egyre jobban látszik, hogy a felhasználó azt hiszi, hogy, hogy rögtön a tartalomra tartalomhoz tud hozzáférni, és neki nem kell az, aki ezt szállítja neki. Ugyanez az eset figyelhető meg más esetekben, például az online vásárlások esetén már nincs szükségem mondjuk egy um, ruhaboltra vagy egy cipőboltra. Aztán itt van az Amazon közvetlen szállítással. Tehát meg kell találnunk, azt az egyen, meg kell találnunk az egyensúlyt a digitális copyright szabályozása között, amely, amelyben egy szabályozott ö, forgalmazást tudunk elérni, és az a munkák, a bizonyos termékek diszkriminációmentesen, gyorsan és hatékonyan ö, tudjanak létrejönni. Sajtótájékoztatót fogunk tartani, és a néhány médiában található, tapasztalható folyamatokról is fogunk beszélni. Szeretnék időt kérni még ma estig, de az, ami a hétvégén ö, hallottunk a médiában, ha ez így van, akkor ez nem lehet a rá a mobil telefonos világunk számára fenyegetés, hiszen ezt nem lehet csak a mobil beszélgetéseket csak a magán vagy csak a, a munka szférába utalni. És ebből szempontból mindegy, hogy a hacker az melyik szférában támad. Éppen azért adott esetben, akár még az Európai Unión belül is. Nagyon fontos kérdés a Horizont 2020, hiszen ez a, kiad, a kutatásra fordítható pénzek között biztosítja a digitális szektorban megvalósított projektek társfinanszírozását. Ez egy olyan, ez azt jelenti, hogy nem csak, nem csak az ipar számára, hanem a, a, KKV-k számára is rendelkezésre kell, hogy álljon. Tehát az uniós források egzisztenciát alap, alapítanak, új termékeket hoznak létre, és ennek súlypontnak kell lennie. És ebben az a jó, és e, legyen a, cél, a, a jelszavunk digitális ö, ipar. Bajorországban, ABB az Airbus már világszerte ismert régóta, a Peugeot, a Fiat, a BMW. Vagy akár a Siemens-et is említhetném, a, a GE, GE, és még sokan mások. A digitális szektorban ők azok, a digitális területen piacvezetők viszont viszont még csak 20 évvel ezelőtt születtek. És mindegy, hogy Tallinnban, Madridban, vagy Milánóban, tíz év múlva a, az ő platformja lehet, hogy tényleg világpiac vezető lesz. Tehát a Nokia tíz évvel, e, öt évvel ezelőtt 50%-os piaci részesedéssel rendelkezett a a mobiltelefonok esetén, ma pedig, ez, ma pedig a, a sor hátulján kullog. És éppen ezért kell ezen dolgoznunk. A kiberbiztonság, de a 4G telefonos kommunikáció is fontos kérdés nekünk Európában, amihez Európai Uniós forrásokat kell biztosítanunk. az Egyesült Államokat és a digitális szektorban partnernek és versenytársnak kell tekinteni, nem ellenségnek. De elfogadni az USA stratégiáját arra, hogy mi a terve Unió, az Un Európai Unióval, az ránk nem lehet példaértékű. Tehát nem váratjuk el hogy az Egyesült Államokat, mondjuk a, a, a, amit Oba mondott, a, a hálózati semlegességet fogadjuk el példaértékűnek, és aztán a Google-it meg agyoncsapjuk, vagy egyik, vagy a másik. Éppen ezért az Egyesült Államok a partnerünk, a versenytársunk, ellenfelünk, de a, a Google-t tártkarokkal várjuk szívesen Európában. Ennyi de el kell fogadni a Google-nek az európai közös piac, egységes piacnak a szabályait, ami értékeinket és ami szabályainkat. És örülök, hogy az előző bizottság ebben nem hozott döntést, hogy tavaly februárban az ezzel kapcsolatos határozatot elutasították, nem hoztak döntést, hogy egy olyan platform egy, a platformoknak objektívnek és semlegesnek kell lenni, hogy nem egy terméket vagy bizonyos szolgáltatást előnybe részesít, a többit pedig hátrányba hozza. Tehát ennek diszkriminációmentesnek kell lennie, és ezt for, fogalmazzuk meg, ezt az igényt fogalmazzuk meg a Google-val szemben is, és továbbra is ezt kívánjuk képviselni. Egy másik példa. Ma reggel olvastam, hogy a belga adatvédelmi hatóság a Löveni Egyetem szakvélemény alapján azt állítja, hogy Facebook óta, Facebook megjelenése óta olyan dolgok történnek, amelyek nem egyeztethetők össze az adatvédelemmel. Éppen ezért figyelmeztetjük. Az, az a kérdés, hogy csak sárga lapot vagy piros lapot adunk a Facebooknak, de itt mi, nekünk az európai térségben, aki itt akar játszani, ennek az európai játékszabályok szerint kell játszania. Tehát vagy meg, vagy ki, kitesszük a szűrét. És ez nem az Egyesült Államok irány ellen irányul, aki ide jön, annak tiszteletben kell tartani a szabályunkat, mindegy, hogy Tokióból jön, vagy Mumbaiból. És végezetül a hálózati semlegesség, hálózat semlegesség, ez még nem nincs eldöntve. Csak a következőre gondolunk, amikor el kell fogadnunk valamit, akkor kell a tanács és a parlament egyetértése is. És, és itt azt jelenti, hogy nem kell magunkat bekötnünk a székünkbe. A hálózati semlegesség nem olyas valami, amit a parlamentben többséget kap. Ezért mondom, hogy semlegesség. Még egy dologra utalnék. Amikor megkérdeztek, hogy, hogy bankelemzőknek vagy mentőszolgálatoknak kívánnak semlegességet nyújtani, azt gondolom, hogy hogyha bizonyítani lehet, hogy ezzel életeket lehet menteni, akkor minden esetre természetesen abszolút egyetértünk. Amikor ha, ha hiszünk a mobilitásban, hogy, hogy, a, hogy ennek szerepe lesz az európai közlekedésben, hogy már hogy, és az, a balesetek 90%-át el lehet kerülni a sofőr nélküli autókkal, de ez csak hálózatsemlegesség elérhető el, akkor, akkor megint egyértelmű a válasz. Hogyha ezzel lehet csökkenteni a közlekedési balesetben elhunytak számát, akkor, akkor igen, de egy bankar elemző nem áll ugyanezen a szinten az én szememben. Ez az élet e, célszerű bölcsessége. Aztán a kórházak is ugyan ide tartoznak, ahol nem gazdasági felhasználásról beszélünk. Tegyük fel, hogy jön egy balesetet szenvedett életveszélyes sérült. És csak egy fél óra múlva lehet, és egy fél óra múlva meg kell operálni, különben meghal. De mondjuk a közeli kórházban ezt nem tudják megoldani, viszont digitálisan a 100 kilométerre lévő egyetemi klinika tud segítséget nyújtani az operációhoz, akkor ebben az esetben a túlélést jelenti mondjuk a kisvidéki kórháznak a, abban, hogy egy orvosi vészhelyzetben segítséggel ö, tud eljárni. Tehát a YouTube-ot nem csak arra lehet használni, hogy játszunk, hanem, hanem mondjuk egy régi foci meccset megnézzen. Ez az én véleményem. Köszönöm szépen, biztos úr. Uh, Köszönöm szépen, rendkívül részletes és átfogó volt a válasza. 15 kollega van jelenleg a listán, úgyhogy egy perc, 30 másodperc áll mindenki rendelkezésére, sajnálom, és a biztos úrnak csak három perc áll majd rendelkezésére a végén, mert már kifutóban vagyunk az időből, de nagyon fontos, hogy a 15 kollega elmondhassa a véleményét a kérdésről. Del Castillo asszony kezdi parancsoljon. Köszönöm a szót, nagyon köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Önt, biztos úr. Megpróbálom nagyon gyorsan elmondani, amit szeretnék ugyanis rendkívül fontos és ugyanakkor érdekes témáról van szó. Úgyhogy először is. Ami a digitális gazdaságot és a társadalmakat illeti, ön, mint biztos, nyilván a feladatai miatt is kapcsolódik az itréhez. Az egységes digitális piac kidolgozása során nagyon sok terület kapcsolódik az ITRE feladatköréhez is. Ez a döntéshozó folyamat középpontjában áll. Úgyhogy fontos, hogy beszéljünk erről. A TSM-ről beszéltünk, a telekommunikációs egységes piacról. Egyetértek azzal, amit mondott. Véleményem szerint itt kell megragadnunk a lehetőséget az elnökséggel együtt, és bizonyára sikerül majd megállapodásra jutnunk. Nem tudom, hogy a mostani elnökség során lesz erre lehetőség, minden esetre nagyon remélem. A tanács még nem alakított ki konszolidált álláspontot, de már nem messze áll ettől. Ami a roamingot, a hálózat semlegességet, a spektrumot illeti, különbözőek az álláspontok itt a parlamenten belül, de nyilván itt együtt döntésről van szó, úgyhogy a rendelet megfogalmazása során lesznek javaslataink, és megpróbálunk megállapodást kötni, ami mindkét intézmény álláspontja között valamilyen kompromisszumot jelent. Remélhetőleg ez mindenkit kielégít. Elnézést kérek, még további információt szeretnék közölni, mert erről nem beszéltem. Csak egy dolgot szeretnék felvetni, Biztos úr, nem szabad elfedkeznünk arról, hogy a digitális agenda 2020-ig tart, és most még csak 2015-ben vagyunk. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy ennek végrehajtását bizony monitoroznunk is kell. Meg kell felelnünk a jogszabályoknak, az európai digitális piachoz való hozzáférés kapcsán is fontos. Elnök, ön a trialógus ö, képviselője, ezért hagytam önnek több időt, de kérem a további kollégákat, hogy csak egy perc, 30 percben szóljon, 30 másodpercben szóljon. Tajani úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, Günther, a Google-al kapcsolatos válaszért. Én nem értek egyet veled, szerintem Európában egyenlő esélyekről van szükség, ami a roamingot illeti, a barangolást. A kettes, kettős stratégiáról mi a véleménye? A két lépéses megközelítés jó lenne. Hmm. Infrastruktúra. Többet kell befektetnünk a digitális infrastruktúrákba, több ilyen jellegű európai projektre van szükség, és a digitális ö, piacot nem csak a Juncker féle befektetési tervhez, hanem a tőke ö, piacokhoz is kapcsolódni, kapcsolni kell. Kérdésem tehát a következő, Günther. A szándékod az, hogy a digitális egységes piac és a fintek között szoros kapcsolatot akarsz kialakítani a KKV-k számára, azok el segítése céljából? Elnök, köszönöm szépen, tökéletes, fantasztikus, tökéletesen betartotta az időt, Nibler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, először is köszönöm szépen ezt az eszmecserét ma délelőtt, és két megjegyzésem lenne. Teljes mértékben egyetetek azzal, amit a biztos úr is elmondott, hogy meg kell gyorsítani a jogalkotói munkánkat. Én ezt nagyon fontosnak tartom, és örülök annak is, hogy előre mozdulás van a tanácsban a Telekom csomag kapcsán még az elmúlt ciklus vége előtt mi előterjesztettük az álláspontunkat itt a parlamentben, a jelentéstevőnek, az álnyék jelentéstevőknek köszönhetően, de szerintem most már a tanács részről is rugalmasságra van szükség. Második pontom, szellemi tulajdonjog, teljes mértékben egyetetek önnel, hiszen többször is hangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos az az új copyright kapcsán, hogyha, hogy megfelelő egyensúly jöjjön létre a különböző szereplők között, az állampolgárok között, a kreatív ö, személyek között, az úgynevezett szállítók között. Tehát én elmondhatom azt, hogy tegnap nagyon hosszas vitát folytattunk időbeli korlátok nélkül a Réder jelentésről, itt még a régi szellemi tulajdonjogról volt szó, nagyon sokat beszéltünk erről, és elmondhatom, hogy mindenki, aki hozzászólt, hangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos az, hogy a kreatív alkotóinkat megvédjük Európában. Ugyanis ez az a mi potenciálunk, ők a mi agyaink, és itt is meg kell akadályoznunk azt, hogy megvegyük, hogy elmenjenek tőlünk. Tehát, ezt csak információként mondom, hiszen számos javaslat csak a fogyasztókra koncentrált, és szeretném elmondani, hogy a napi vita során azonban más vélemények is voltak. Elnök, köszönöm szépen, Zorinho képviselő következik. obrigado, Sr. Sr. Eh, queria em primeiro lugar saudar a ideia. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani azt, hogy mennyire támogatom a digitális uniót, ez nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy egy globális, közös stratégiát fejleszünk ki a digitális terület számára. Sokan úgy gondolják, hogy a digitális unió csak egy eszköz, amelyel javítani kívánunk valamilyen dolgot, amivel már rendelkezünk. De a digitális program nem csak ezt jelenteti, ez egy eszköz lehet arra, hogy átalakítsuk a versenyképességi alapjainkat versenyképesebb szolgáltatásokat kell nyújtanunk, és eh, ide tisztább, innovatívabb termékekre is szükség van, amelyek egyre inkább népszerűbbek a globális piacon. Ami a Silicon Valley-ről alkotott Obama véleményt illeti, hogy az amerikaiak fejlesztették ki az internetet, én nem hiszek ebben hogyha szeretnénk elkerülni a kereskedelmi akadályokat, akkor csak egy dolgot szeretnék kiemelni. Be kell fektetnünk nagyon keményen ebbe az új digitális körforgásba, kutatás, tudás, stb. Enélkül nem lesz semmilyen fajta tárgyalási alapunk a világ többi részével. Holnap meghallgatjuk a közleményt az Energia Unióról Ön mikor fog előállni majd az ön közleményével a Digitális Unióról? Elnök Griffin asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr! A kreatív iparágak mindenképpen előnyt jelentenek Európa versenyképessége szempontjából fontos ez, hiszen több százezer magas szintű munkahelyet teremthetnek, de sajnálatos módon az európai szellemi tulajdonjog védelem megrekedt, a 19. században. Olyan modellre van szükség, amely figyelembe veszi azt, amit a felhasználók szeretnének, de megvédi mások érdekeit is ezen szellemi tulajdonjoglánc keresztül a művészek, a szellemi tulajdonjog tulajdonosok, a termékek létrehozóiról van itt szó. Van egyfajta űr a tartalomszolgáltatók kapcsán, között, amit fizetnek, és különbség van között is, hogy milyen pénzt generálnak a megosztó oldalak, és hogy milyen fajta díjat kell fizetni, jogdíjat kell fizetni a zenészeknek. Számos példát mutatnék én az én választókerületemből, és hogyan próbálja ezt a, az űrt megoldani, hogyan tudják azt biztosítani, hogy a zenészek, a tervezők, írók megfelelő díjazásban részesülnek munkájukért. És hogyan kívánják elérni azt, hogy az USA-ban székhelyen rendelkező cégek, akik szolgáltatók, tartalomszolgáltatók, de megbújnak különböző szabályozások mellett, így akadályozva az európai munkahelyteremtést. Ezt hogyan tudja megoldani? Elnök, köszönöm szépen. Ön Liverpoolból érkezett, ennek nagyon örülünk. Éler úr a következő. Tisztelt biztos úr! Két kérdésem lenne. Az egyik az eh, ahhoz kötődik, hogy ön annak a reményének adott hangot, hogy a Juncker tervel a digitális programot is el tudják vinni. Ön mi miatt reménykedik abban, hogy a Juncker tervből majd finanszírozhatják a digitális piacot, pedig a Connecting Europe feszületet kiveszik ebből a finanszírozásból, tehát lesznek-e külön finanszírozási eszközök? A másik kérdésem támogatja azt, hogy a Juncker terv keretén belül specifikusan prioritésként kezeljük a kulturális és kreatív iparágakat Európában, Megdöbbenve hallottuk azt, hogy ez nem rendelkezik prioritással. A harmadik kérdésem, Ön arról beszélt, hogy gyorsabbnak kell lennünk, ön felvázolt egy egyensúlyt, figyelembe kell venni a gazdasági technológiai fejlődést. Az NSZ irányelvű nagyon jó példa, ugyanakkor a sokat szidott amerikaiak az amerikai tőzsde felügyelet számára egy nem kötelező szabályt hoztak létre, hogy a, hogyha a tőzsdejegyzett cégek hekkelés miatt például veszteséget szenvednek, azt felvehetik a, a éves jelentésükbe. Ez ahhoz vezetett sokkal gyorsabban, hogy a cégek arra kényszerültek, hogy biztonsági intézkedéseiket növeljék, az adatvesztéseiket nyilvánosságra hozzák. Ez nem egy olyan példa, amely azt jelenti, hogy nem hagyományosan jogalkotói szempontból kell előre mennünk, hanem szabályozói eszközöket lehetne felhasználni, ezeknek közvetlen hatása van. Köszönöm, Kelly úr, a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, és köszönöm, nagyon örülök annak, hogy ismételten a biztos úrral együtt dolgozhatunk. Először is a copyrightról szeretnék beszélni, egyetek mindazzal, amit a kollégám Angelika Nibler elmondott, ezt nem akarom ismételten kiemelni. A spektrumról is beszélt, hogy a tanács nem akar mandátumot adni, mi lesz ennek a következménye, mit lehet ezzel ellen tenni. Tajani úr beszélt a roamingról, a roaming díjakat ez év végére meg kellene szüntetni. Lesz-e majd egy új időpont, amiatt, hogy nincs ambíció a tanácsi szinten, és eh, ami a számítógépes biztonságot, a hackinget illeti, no hát itt a kémkérést illeti tíz évvel le vagyunk maradva, ez egy nagyon gyorsan fejlődő terület, és van-e ennek valamilyen fajta hatása a szabad nyílt internetre, amelyet mindannyian szeretnénk? Milyen fajta intézkedéseket kell tenni azért, hogy az emberek biztonságát meg lehessen őrizni, és garantálni lehessen az egyének szabadságát az internethez, és az automata autókat is említette, és hogyha hamis információkat közölnek, meghekkelik ezt, akkor itt eh, akár súlyos eh, káosz is kialakulhat az utakon. Köszönöm, Sanders asszony következik. Köszönöm a szót, elnök úr. Két kérdésem lenne. Először is köszönet Öttinger biztos úrnak, eh, hogy érdeklődik a határmenti régiók iránt is. Én Elzászból származom, ahol több mint 60 ezren járnak át a határon minden nap. Az infrastruktúra tehát rendkívül fontos, és főleg a költségek érdekelnek engem. Biztos úr említette azt is, hogy főleg a költségek vonatkozásában jobban oda kell figyelni erre a kérdésre. Van valamilyen konkrét, pontosabb javaslata? Ugye más kollega is feltette ezt a kérdést. A második dolog, amit felszeretnék vetni, ez a befektetés, a digitális társadalom fejlesztése. Annak érdekében, hogy ezt kialakítsuk és fejlesztjük, nyilván megfelelő jogi keretekre van szükség, infrastruktúrára, tőkére, ez is elhangzott. De úgy gondolom, hogy ugyanakkor bizonyos elképzelésre is nagyon sok vállalatról, vállalatok létrehozásáról beszélünk. A kérdésem az, hogy hogyan lehetne esetleg egy ilyen digitális gondolkodásmódot a vállalkozókba, a közösségekbe lehelni általánosságban? Köszönöm. Następnym mówcą będzie pani Wybacka. Bardzo Wybacka képviselő a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ön nagyon jól felvázolta a problémákat, amelyek nehézséget jelentenek a digitális unió létrehozásában, de engedje meg, elnök úr, hogy még egy kérdést felvessek, ez pedig a különbség az, az illetőleg, hogy mennyire felkészültek a különböző társadalmak a digitális időszakra. Ez újfajta kirekesztést jelentett, ez generációs különbség is, de területi különbség is és nagyon gyakran itt gazdasági sajátosságokról is szó van. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy mennyire fontosak ezek a készségek, ugyanis lehet, hogy néhányakat kizárnak majd ebből. Tisztelt biztos úr, talán felfedhetné a titkot, hogy mi a helyzet a tit TTIP-el, illetve megállapodással a szellemi tulajdonjogok tekintetében, és a, az egyes egységek szabadságát illetően. Vice Grazie, Presidente. Elnök, alelnök asszonyunk, köszönöm, elnök úr. Biztos úr, nagyra értéklem a rádióspektrumról való tárgyalás kérdését, nyilván szembe kell néznünk a tanács álláspontjával, és ahogy ön is említette, itt a parlamentben már beszéltünk erről az aspektusról, van egy olyan érték, amit növelni kell, hogyha koordináltabban akarunk a rádióspektrumokra beszélni a határokon átlépő kérdésekről. Aztán ami a versenyt illeti, itt nem csak a gazdaság felélinkítéséről van szó, nagyon sok szempontból, szakmai, politikai, egyéb szempontból is fontos ez, hogy erről is többet beszéljünk. Úgyhogy nagyon örülök, nagyon várom a tárgyalásokat. Ami a hálózat semlegességet ért, én például egy dolgot nem értek ami az közúti biztonságot illeti, az automatikus vezetést. Erről már hallottunk példákat. Véleményem szerint azért ezek általános érdekeltségű szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, és gyakorlatilag ami a hálózat semlegeséget illeti, ugye hallottunk a speciális szolgáltatásokról is, amikor az interneten történik ezeknek a felhasználása, és ugye hallottunk már példákat, amelyek mondjuk privilégiummal rendelkeznek. Ott van a az általános közérdekű szolgáltatások kérdése nem szabad elfeledkeznünk ezek költségéről sem. Nem egészen értettem a példákat, amiket hallottunk. Roaming, szeretném még elmondani azt is, hogy tartsunk ki, de szerintem még a bizottságnak van valamilyen lehetősége a játékra. Ami a trialógust illeti, küzdeni fogunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Van Einstein úr következik, Pancsa. Heel kort, ik sluit ook Köszönöm szépen, nagyon röviden. Az infrastruktúra az igazi befektetések, és van egy kérdésem is. Önnek van-e betekintése az igazi kérdésbe, lehetőségbe, hogy hogyan lehetne magántőkét bevonzani a befektetések számára a Connecting Europe Facility szempontjából csökkentették itt a pénzeket a Juncker befektetési terv következtében is. Önnek van-e bármilyen fajta elemzése arról, hogy hogyan fog ez majd működni, lesznek-e itt kölcsönök? Úgy gondolom, hogy az is lehetséges, hogy az új gyors hálózatoknál, az 5G esetében lehetővé kell tenni azt, hogy legyen egyfajta visszafizetési modell, És milyen fajta szerepet szállnak itt az lbb nek Thank you very much, colleague. And... Köszönöm, kedves kollega, Werner asszony. Vielen Dank, Herr Vorsitz. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, divatos szóvá vált ez az okos, intelligens, integrált ipar. Az értékteremtési lánc lenne az, hogy esélyt ad arra, hogy Európa gazdasági növekedési potenciált ki tudja fejteni. A mai szereplők ennek nagyobb szerepet kellene ennek szentelni az okos szereplőkről folytatott konferencián. És egy átfogó adatbank infrastruktúrát kellene biztosítanunk egy egységes nyelvvel, hogy ugyanazt értsük a fogalmakon, hogy azok a gépek, mindegy, hogy ki a gyártó, egymással kommunikálni tudjon. tudjon. Az első két dolog, amiről beszélni szeretnék, az szerepel a Juncker tehát az adatvédelmi reform és a bizottsági programban, de a harmadik pont nem. Mit tud Európa tenni azért, hogy támogassuk ezeket az okos, intelligens iparágokat, Köszönöm. Természetesen rövid az időnk, hiszen eh, miután a biztos úr elhagy eh, minket, eh, folytatnunk kell a munkánkat. Részletesen nem tud minden kérdésre kitérni, de mindenkit felhívunk arra, hiszen ez annyira érdekes kérdés, hogy a következő ülésünkön ezt tovább megvitassuk, hogy Értékelnénk, hogyha esetleg valamiféle záró nyilatkozatot tudna tenni, hiszen nagyon érdekes a téma, és ezért arra, és biztos, biztos hogy a jövőben, közeljövőben újra meg fogjuk hívni. Szeretnék néhány hét türelmet kérni a Juncker tervnek, a szakembereinknek. A legjobb kritériumokat ahhoz, hogy a digitális infrastruktúra legjobb kialakítását tudjunk javasolni. Ami a kompetenciát illeti. Kérdés az, hogy mi, mit fognak csinálni a régiós és nemzeti költségvetések, a közösségek, mit csinál az Unió, és mit csinál a telekom iparág. Ez egy ilyen három, három számjegyű, milliárdokban három számjegyel mérhető költségekről beszélünk, és hogyha ez nem történik meg elég gyorsan, akkor nem volt értelme az egésznek, hiszen az ügyfelek száma és az elkövetkezendő években az ezzel kapcsolatos forgalom nem lesz elegendő. Az egységes piac, a digitális egységes piac, néhány kolléga segítségével ezt májusban fogjuk letenni az asztalra a versenyképességét biztos is hozzáteszi a magáét, a kulturális biztos is, én magam is, és még más kollégáim is, és májusig az egyes elemekről még szívesen várunk meglátásokat, hogy be tudjuk őket emelni a csomagba. Ez az első lépés, ez a csomag az első lépés az európai adatbiztonság felé, és ahogy ez elhangzott, ezt csak támogatni tudom. Egy fórum végül is, egy platform, egy, egy első csomag, amely átláthatóságot teremt a közlési tájékoztatási kötelezettségeknél, de ennél még messzebbre is mehetünk. Egy európai kultúrát kell kialakítanunk az adatbiztonsággal kapcsolatban. Éppen ezért az európai iparban jó vállalkozásokra van szükség, akik lehet, akik magas színvonalon tudják ezt kínálni. Itt látok lehetőséget az európai ö, gazdaságnak is, az iparnak, hogy labdába rúgjon. És valóban az infrastruktúrát, amikor említették, ezt nem szabad ö, megtartanunk nemzeti szintén. Éppen ezért a, úgy kíván hozzájárulni a Juncker terv, hogy egymás mellett párhuzamosan építsék ki ezeket az infrastruktúrákat. Strasbourgban valaki nek lehetősége legyen arra, hogy mondjuk egy szülésnél segítkezzen a fekete erdőben. És ha valaki ö, még újabb megrendeléseket kíván leadni, akkor még az aznap átfusson, és ne csak másnap. Tehát ugyanazt a sebességet és minőséget kell, párhuzamosságot biztosítani ezeknél a hálózatoknál, amelyek határon átnyúlóak. Ami a roamingot illeti, ha Strasbourgból Bordóba telefonál, az olcsóbb, mint Strasbourgból kérre. Hát ez nem hihető, hiszen fizikai távolság sokkal kisebb, és a működtetési költségek is kisebbek. Tehát a távközési telekom vállalkozások a romiga kapcsolatban, ugye itt arról van szó, hogy kevesebb lépcsőn menjen át, lehető leggyorsabban lehessen ezt a szabályozást elfogadni, ezért, a, ezért szeretnék Szeretném, hogyha megnyugtató erre megegyezésre lehetne jutni a parlamenttel és a tanácssal még az év végéig. Aztán, az mi az ipart illeti, szükséges, hogy közös európai definíciókat tegyünk le az asztalra. Akkor értjük, hogy a szabványosítás, akkor fogunk szót érteni, és ez már folyamatban van a szabványosítás területén nem csak az infrastruktúrát, hanem az a nyelvi definíciókat már, mint a gépek esetében ö, ö, kell elérni, hogy ezek jól tudjanak működni. Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok, elnök. Mindenki kérdésére nem tudott a biztos úr részletesen válaszolni, de az elhangzott kérdésekre vál, de ezeket a kérdéseket feljegyezte, és ezt később, erre később visszatérünk, és továbbra is szeretnénk rendszeresen eszmecserét folytatni a biztos úrral, hiszen struktúrált eszmecserét, párbeszédet jelentett ez a látogatás a parlament és a bizottság között, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm biztos úr a látogatását. Uh, colleagues, uh, next point. Kedves kollégák, a következő napirendi pontunk következik. Ez egy nagyon fontos napirendi pont, hiszen Ötinger biztos úr is említette ezt néhány perccel ezelőtt, a Juncker befetetési csomag. Erről fogunk most eszmét folytatni, eszmét cserélni. Hadd emlékeztessek arra, és ez nagyon fontos, ez az első eszmecsere, kicsit sietnünk kell, ugyanis mindent le kell majd zárnunk a trialógussal együtt ez év júniusában, tehát kb. négy hónapunk van még erre. De a következő Strasburgi héten lesz egy plusz ittre ülésünk hétfőn 7.30-tól 9.30-ig, két órán keresztül, csak is kizárólag az Európai Stratégiai Befektetési Alapról fogunk beszélni két órán keresztül, tehát a Strasburgi hét hétfőn lesz este. Másnap, kedden, március 10-én, 5.30-tól 7.30-ig délután, 5.30-tól 7.30-ig délután lesz még egy plusz két órás ülésünk, amikor informális ITRE szabadsági ülésen beszélünk erről a témáról. Ott lesz Katainen, 50 Moraidas biztos is mindketten ott lesznek. A módosító benyújtásának határideje március 13-a, 12 óra. Lehet, hogy nem túl sok ez az idő, de biztos sikerül majd befejeznünk ezt a munkát. A mai napon először is meg kell hallgatnunk a jelentéstevőnket, és az árnyék jelentéstevőinket, vagy akár koordinátorainkat is meg kell hallgatni röviden. Ez a legfontosabb a mai nap, tehát ez egy első eszmecsere. Meg kell hallgatnunk a jelentéstevőt és az árnyék jelentéstevőket, és tudnunk kell azt is, hogy mi az Európai Bizottságnak a véleménye. Ez rendkívül fontos, és ahogy láthatják, erre van összesen 35-40 percünk. Kathleen van Bremtel szeretném kezdeni, aki a jelentés készítője. 5 percben. Hány percen van? kérdezi van Bremt asszony. 5 hát Rendben. I'll, I'll try to do that and um, thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretném bejelenteni azt, hogy milyen más lehetőségeink vannak arra még, hogy beszéljünk erről a témáról. Nagyon fontos az, hogy mindenki részt vegyen ebben. Nagyon szoros a határidő nekem is jelentéstevőnek. Még nincs kész a jelentésem, én mindig egyelőre csak meghallgatom a véleményeket, és ez az eszme, első eszmecsere. Ezt az eszmecserét követi majd a sok bilaterális találkozó is. Hadd hangsúlyozzam azt, hogy és remélhetőleg most mindannyiunk nevében beszélhetek itt a szabadságban, hogy mi üdvözöljük ezt a kezdeményezést. Sokkal átfogóbb és fenntarthatóbb EU befektetési politikát követeltünk már nagyon régóta. Szerettünk volna egy irányváltást a megszorításoktól a befektetések irányába. És ez a legelső lépés. Néhányan azt mondják, hogy túlságosan kevés és túlságosan későn érkezett ez a befektetési terv, de szerintem inkább jobb később, mint soha, és itt az ideje annak, hogy a szakbizottságunk arról gondoskodjon, hogy valóban hatásos legyen ez a befektetési terv. Tehát ez a néhány perc ma elég arra, hogy felvázoljam azt, hogy mik azok a legfontosabb témák a mi szakbizottságunk szempontjából hiszen mi tudjuk, hogy az 54-es cikk alapján adunk egy véleményt, és nekünk kizárólagos kompetenciánk van, és a jelentésemben szeretnék erre koncentrálni majd. Véleményem szerint ezek a legfontosabbak. És az, ami még fontos, hogy garantálni kell azt, hogy valóban finanszírozzuk ezt a tervet, a Horizon 2020-ból elvett pénz nagyon fontos, ez, ez nagyon fontos számunkra. A Connecting Europe Facility is nagyon fontos része lesz majd az energiainfrastruktúra támogatásának, de nagyon fontos, hogy ez ne nagyon hasson ki az európai kutatási és energia programokra. Ezen kívül garantálni kell azt, hogy a pénz, illetve az alapok garanciája megfelelő módon kerül felhasználásra, tehát maga a befektetés nem elegendő. Fontos az, hogy mit, hogyan és hol fektetünk be. A plusz befektetések, az olyan befektetések, amelyek különben nem jönnének létre, olyan befektetések, amelyek nem csak pénzügyi megterülést jelentenek, extra munkahelyeket teremtenek, és környezetvédelmi és energia programjának is megfelelnek. Garantálni kell azt, hogy az alapok működtetése garanciája megfelelő módon fog történni, és ennek során bevonják az Európai Parlamentet is, hogy ezt ellenőrizhessük, vagyis nem csak a pénzt egy alapnak adjuk, aztán nem tudjuk, hogy mit történik ezzel a pénzzel és hat térjek ki egy specifikus kérdésre, amit a bizottsághoz intéznék. Nagyon fontos, hogy erre választ adjanak, mert nagyon sok kérdésem van, amiket meg kell válaszolni még mielőtt megírhatnánk a jelentéseket. Honnan származik a pénz? A parlament, és különösképpen más képviselők is ebben a szabadságban nagyon keményen dolgoztak azon, hogy legyen egyfajta egyensúly a Horizon 2020 kapcsán az ipar, a KKV-k, a kutatók, a tagállamok, a nemzeti platformok között. Nagyon nehéz ott létrehozni ezt az egyensúlyt, és a kollégáimmal együtt én is azon aggódom, hogy az így létrehozott egyensúly most már sérülhet az új szabály által lesz-e egy új közlemény az Energiaunióról, ugyanakkor a szükséges befektetések, amelyek ezen unió gerincét szolgálnák, az interkonnektorok, a terülási kapacitások, ezeket majd akadályozzák. Tehát én attól tartok, hogy megsérül a Horizon 2020 szas agenda, illetve a CEF kapcsán létrehozott egyensúly meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen alternatív finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre ezen projektek esetében. Van a lehetőség arra, hogy a maradékot vagy más költségvetési technikákat alkalmazzunk. Én nem vagyok költségvetési szakember, tehát nem csak a bizottságra tekintek itt, hanem a parlamenti szakértőkre is, hogy segítsenek ebben, mert hogyha kevesebb pénzet fel tudunk használni a Horizon 2020-ból, mint most, akkor már most sokat elértünk azok számára, akik ezen a területen dolgoznak. Tehát az első kérdésem az az, hogy van-e alternatívája Horizon 2020-nak, vagy ennek az alternatívájának. Ezen kívül mi lesz majd a hatása az eredeti összegcsökkentésének, ahol azon 2020 illetve a CEF-re, ez az FC-be adott pénz, ez ugyanolyan, vagy magasabb hatással jár-e? Harmadik sorban, és ebből ehhez kötődve, hogyan próbálja meg eldönteni a bizottság azt, hogy hogyan csökkentse a Horizon 2020 költségvetését. Például, hogyha azzal érvelnek, hogy itt lesz egy tőke átélte hatás, akkor hogyan próbálják azt megmagyarázni, hogy az alapvető kutatásba veszik el a pénzt, amely, és ezt mindenki tudja, ezt a pénzt nem fogjuk sose újra látni, és nem tudunk így majd az FC hatásából részesülni a kutatás területén. És a bizottság miért zár, tehát aki a GTIS-t az FC-ből, pedig ezek nagyon szorosan együttműködnek a piaccal, Ezek a kérdések nagyon fontosak számunkra, hiszen nagyon fontos az, hogy egy új egyensúly jöjjön létre a különböző szektorok között a Horizon 2020-ban. Megpróbálok gyorsabban haladni. A második dolog az az, hogy honnan jön a pénz, hogy abánunk ezzel. De ez is nagyon fontos kérdés, hogy hova megy ez a pénz. Az FC javaslata kimondja azt, hogy plusz befektetésekre van szükség, és ezt meg, meg kell felelniük az Európai Unió politikájának. És most, hogyha megnézzük a különböző vázlatokat, itt volt a digitális biztos, beszélhetünk energiaunióról, KKV-król. Mi vagyunk azok a bizottság, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. A kiegészítő jelleg. Fontos az, hogy az FC ne fektessen olyan dolgokba bele, amiben eleve is befektettek volna nem szabad az, hogy közös legyen a kockázat, viszont az eredmény magánosítva legyen, ezt nem akarjuk, erre nem akarunk pénzt adni a költségvetésből az FC-nek másodszorban, sőt még fontosabb is talán, az az, hogy megfelelés legyen az Európai Unió politikája felé, ezt az ötös cikkben kiemelik, és itt is egyetemű kompetenciáink vannak. A klímaváltozás, környezetvédelmi politikák, kötelező érvényű célgetőzések, ezeket sokkal ambiciósabbnak szeretnék látni. 2030-as csomag, a légminőségi csomag, stb. Amit tennünk kell véleményem szerint az az, hogy biztosítsuk azt, hogy egyetem iránymutatás legyen, lehet, hogy elkülönítésre van szükség, annak érdekében, hogy a pénzt úgy használják fel, hogy az EU politikáknak megfeleljenek. És most pedig az utolsó pontomra térnék rá, az irányításra. Szerintem ez nagyon fontos a szabadságunk számára, de mások számára is. Az FC irányító testülete megfelelő szakértelemmel kell, hogy rendelkezzen, hogy meg tudjon felállni a célkötőzéseknek. Nagyon fontos tehát a szakértők személyek, kik ezek? multidisziplináris összeállítottságú ez a testület, meg, meg tudnak-e megfelelő elemzést végezni. Tehát nagyon fontos az, hogy a parlament részt vegyen a végrehajtás felügyeletében az EFSI kapcsán, és évente egyszer ennek a szakbizottságnak tájékozódnia kell, de ez nem elegendő, nem elég egy évben egyszer. Voltak tapasztalataink korábban a kutatási programokról Telekom területén, és ezt a szakértelmet fel kell használnunk ahhoz, hogy az FC irányítása egyrésztről munkaképes legyen, nem tőlünk függ ez, ez az egyes projektektől függ, de tőlünk függ az, hogy a prioritásaink megvalósulnak, és ezekkel foglalkoznak. Uh, thank you very much, madam. Köszönöm szépen, asszonyom említette, hogy azért nem olyan rossz a helyzet, talán sikerülni fog, lehet, hogy nem pontosan az időkereteken belül, de mindesetre rendkívül érdekes volt, és szükséges is, hogy mindent elmondjon, amit mondott, ebbe biztos vagyok. De nyilván lesz még kiegészítendő ö, gondolata, mert ez rendkívül fontos a költségvetési és az ECON bizottságok számára, hiszen ők a felelős bizottságok az 55-ös szabály alapján. Mi, ahogy az kolléganő is elmondta, a 18-as cikk értelmében a Horizont 2020-ér és a 19-es cikk értelmében a Connecting Europe Facility ért vagyunk felelősek. Kamerú úr, aki a közlekedési szakbizottság vezetője, mondta, hogy a 19-es cikk vonatkozásában valahogy osztozni kell a felelősségeken, mert mindkét felő, szakbizottság exkluzív, kizárólagos felelősségi körökkel rendelkezik a 19-es cikk vonatkozásában, ami pedig az 52-es cikket illeti a célkitűzések vonatkozásában, ahogy a kolléganő is elmondta, hogy mire kell ez a sok pénz, és persze a kormányzás megint csak új kérdés, ez az elkövetkezendő két év során rendkívül fontos lesz. Most akkor nézzük az árnyék jelentős készítőket. Heller úr következik a néppárt nevében. Nem is tudom most mennyi az idő. Talán három percben kérem, hogy próbálja meg összefoglalni a mondandóját, ha lehet. Hölgyeim és uraim, Sajnos kikapcsolt a mikrofon, nem halljuk a hozzászólót. Köszönjük. Teresa Madurelával a Horizont 2020-ról készítettünk jelentést, úgyhogy egy kicsit um, elragadnak az érzelmeim most. Hát nem tudom, hogy a pénz, pénzpiacokat egyszerűen csak ki lehet egyenlíteni. Nagyon fontosak a számok, 30 milliárdot fogunk veszíteni az üzleti ágazatokban. Ezek empirikus alapokon nyugva adatok, és ez egyáltalán nem jelent egyensúlyt az adott országban. A Juncker terv valószínűleg nem fogja elérni az eredményt, amit kellett volna, mert nem igazán tudjuk elérni a célokat, amiket kitűztünk magunk elé. És egyértelmű, hogy a infrastruktúrális projektek sem állnak rendelkezés a magántőke számára, főleg olyan kérdésekben, ahol most gazdasági érdekeltségek is vannak. Másodszorban ez azt jelenti, hogy ami a politikai sikot illeti, ha 2,7 milliárdot csökkentünk, az 10.800 innovatív KKV-tól való pénzelvonást jelent. Nem lesz 2000 kutatónak pénze, 650 nagy projektnek, 6750 Marie Curie diáknak nem lesz pénz, Úgyhogy olyan programról beszélünk, amit hát minden évben csökkenthetünk költségvetésileg, hogyha valaki előáll mindenféle javaslatokkal, de lényegileg arról beszélünk, hogy csökkentjük az innovációt Európában. Tehát, ahogy ön nagyon helyesen fogalmazott, a kérdés az, hogy van valami alternatív megoldás a finanszírozás vonatkozásában? Gyakorlatilag igen, vannak még tartalékaink a teljesítés terén, vannak olyan alapok, amelyek nem teljesítenek úgy, mint ahogy kellene. Nagyon sok a hézag az európai költségvetésben. Nagyon könnyű azt mondani, hogy csökkentsük az innovációt, nem érdekes, hogyha egy-két kutatónak nem lesz munkája. Azt hiszem, hogy a 100%-ból a 80%-a az ma élő Nobel-díjasoknak azt kérte, hogy ne csökkentsék az innovációs támogatást Európában, mert akkor nem lesznek munkahelyek, nem lesz innováció, ezt komolyan kéne venni. Aztán a második érv. Szeretnénk, ha félidős értékelésre kerülne sor. Az Innofin vonatkozásában volt már ilyenre példa, 50 milliárdról beszélünk. A kérdés az, hogy és? Tehát A pénzpiaci ö, szempontból sem lenne értelme. Aztán, ami a félidős értékelés illeti, volt már erre példa a pénzügyi eszközök vonatkozásában. Elvileg nagyon könnyű elhatárolni a pénzeket, nem fogunk három, két év alatt 300 milliót elkölteni, úgyhogy kérem, gondoljanak erre. Aztán a jogalkotói javaslatban, ugye itt volt a biztos úr, aki a digitális infrastruktúráról beszélt, nézzük meg, hogy hogyan alakul a helyzet az elkövetkezendő 3-4 hét során. Mi jogalkotói javaslattal foglalkozunk, és folynak a tárgyalások, a bizottság és uh, indirekt módon a tanács között, mi pedig nem veszünk ebbe részt. Mi a helyzet akkor? Delegált aktusokról van szó? mi a fontosabb? Be kell vinnünk valamit ebbe a jogi szövegbe. Jogalkotói javaslat. Proposal and the plan should be in the legal proposal, or we get a Tehát vagy delegált aktusok lesznek, ez pedig csak a második legjobb megoldás. Harmadsorban Bizonyos elhatárolásra van szükség. Ez lehet számadat, lehet a prioritások meghatározása, és akkor tökéletesen megfelelünk az 55-ös cikknek, mert a prioritások ö, talaján állunk. Végezetül egyeztessünk a trauma. Nem akarjuk a horizont érdekében a cefet feláldozni. Közös erőfeszítésekre van szükség. Tegnap a Költségvetési és az, az ECON bizottság tárgyalt erről. Tényleg ez olyasmi, hogy ott egy szőkenő, egy sötét bárban, és minden pasi vár tőle valamit. Tényleg az ECON és a Költségvetési Bizottság közötti dologról van szó. Mindenki bármit vár ettől a javaslattól, nekünk pedig nem szabad ilyen absztrakt dolgokat várnunk ettől, hanem a részletekre koncentrálni, mert abban bújik el a kisördög. Köszönöm szépen. Köszönöm, Krisztián. Ami a szőkenőket illeti, majd erre visszatérünk az ülés után, lehet, hogy érdekes téma lesz. Most pedig Grubácsik kollega következik, parancsoljon. Igen, köszönöm, én a részletekre térnék ki. Ami minket élet. Minket elsősorban Európa újraiparosítása érdekelne, főleg a nyugat-kelet egyensúlyra koncentrálva, hogy állítsuk le a kelet-nyugati irányú jelentős vándorlást. Ezért szeretnénk a gazdaság különböző területei koncentrálni, főleg a nehéziparra, a számítástechnikára, a tengerészetre, illetve mindenre, ami munkahelyeket teremt. Másodszorban az olcsó, független energiára. Európa számára rendkívül fontos, hogy versenyképes legyen Amerikához képest, főleg az olcsó energia terén, hogy a helyi hagyományos, nem hagyományos energiaforrásokat felhasználja, illetve természetesen, hogy főleg a keleti szállítóktól szakadjunk el, illetve általánosságban is a világban függetlenek legyünk. Köszönöm szépen, Debaker kollega az ALDE képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Szeretném először is azt mondani, hogy két korábban szólóhoz csatlakoznék az NSZ vonatkozásában. Először is honnan jön a pénz? Egyértelmű azt hiszem, hogy politikai döntés született, hogy azokat az alapokat használjuk fel, amelyek a bizottság rendelkezésére állnak, hogy ne legyen csata a tanácssal, a tagállamokkal, hát a könnyű megoldást választották. A kérdés az, hogy ez volna a jó megoldás, a legjobb megoldás? Már elhangzott a válasz, nem. Lehet, hogy érdekesebb helyekről lehetne pénzeket találni, mint a 20%-os költségvetés csökkentés, ami gyakorlatilag az az innovációra, a beruházásra lehetne felhasználni. A CEF, a Horizont 2020, erre is gondolnunk kell. Aztán, ki fogja elkölteni a pénzt? Egyetemű, hogy a beruházási bank lesz a felelős a stratégiáért. Azt hiszem, tisztába kell lennünk azzal, hogy a bank olyan intézmény, amely nagyon sokszor a, a létező ö, projekteket ö, váltja fel, és az EIF gyakorta nem föltétlenül a magas kockázatú beruházásokat stimulálja. Kérdés tehát az, lesz-e olyan megoldás, hogy a reálgazdaságban megjelenjen a pénz valós partnerekkel, akik tudják, hogy ott a helyszínen mit kell tenni. Legyen az az iparág, vagy a beruházási alapok kérdése. Ugyanez a helyzet a KKV-kkal, akik ismerik a KKV-kat, az egyetemekkel, az intézetekkel kapcsolatban állnak, és ezeket a programokat megvalósítják. Hogy a magán befektetőket vegyük be sokkal jobban ezekbe a projektekbe, akik sokkal jobban ismerik a helyi környe, körülményeket, hogy ne Luxemburgból, Londonból diktáljanak, mert ők sokkal jobban ismerik, hogy mi a helyzet. Persze ezt kombinálnunk kell az európai stratégiákkal. Ott van a Horizont 2020, a Connecting Europe eszköz, a kérdés tehát az, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy hosszú távon az INSEF, a Horizont 2020 a lehető leginkább érintetlen maradjon. Mert hogyha elveszük a pénzeket, és valamilyen beruházási alapba tesszük, ahol valamilyen hozamra van szükség, akkor másfajta projektekbe fogják ezt bepumpálni. Ami az alapkutatást illeti, hát nem tudom, hogy fogjuk most ezt egy olyan alapba helyezni, ami az alapkutatást finanszírozza. Itt csak ilyen stratégiaváltásról van szó. Harmadsorban, milyen ez a stratégia? Milyen lehet? Ami a parlamentet illeti, nyilván szükség van megfelelő kormányzásra, ellenőrzése, évente egyszer ez nem elég. Nyilván szigorúban kell eljárni a megfelelő fórumok szintjén. Aztán nem lehetne valamilyen általányban gondolkodni a költségvetés vonatkozásában? Mert akkor a pénz hosszabb ideig maradhat a költségvetésben, és a Horizont 2020-at támogathatja, ami potenciálisan fontos. Végezetül felmerül persze az a kérdés, hogy az alappal kapcsolatban mi a stratégia. Persze óvatosan kell itt eljárnunk, hogy ne menjünk túl messze, de azért megfelelő útmutatásokat is kell biztosítanunk. Lehet ez bármilyen fajta projekt, ami többletértéket képvisel, vagy a beruházásoknak megfelelő hozamot ad, de egyértelmű kritériumokat kell megfogalmazni. És persze aztán a magánszféra dönti el, hogy bele akar -e ebbe folyni, avagy sem mert hogyha túl kockázatosnak, túl hosszadalmasnak gondolják, akkor bizony nem fognak mozdulni, és nem ez az elképzelés, nem ez a célja az egésznek. Úgyhogy azt hiszem, hogy főleg ami a szakmai részleteket illeti, van még tennivaló, mert egyetértek a kollégával, senki nem ellenzi majd a beruházásokat. A kérdés az, hogy ott a helyszínen hogy fogjuk ezt megvalósítani. Úgy, hogy mi is elégedettek legyünk, hogy a már létező beruházási terveket megvédjük, és hogy biztos, hogy többletértéket képeznünk, ne csak kiváltsunk másokat, az állami beruházásokat például, amire fontos odafigyelni. Elnök, köszönöm szépen, elnézést kérek, nagyon érdekes, amit elmondott, de sajnos nem működik az óránk a továbbiakban, tehát valószínűleg további beruházásra van szükség az Európai Parlamentben is, ez ugye más lapra tartozik, de most már a saját órámat fogom nézni, három perc, körülbelül, és leállítok mindenkit. De nagyon érdekes, nagyon érdekes ez a dolog, Turmes kollega. <laughs> So, but I, so the first issue... Először is az első kérdés az ugye, hogy honnan jön a pénz, és nekünk kell lenni azoknak, akik megvegyük azt, amit elértünk már a kutatási tárgyalásokban a Horizon 2020-ban, hiszen évekig tárgyaltunk és akkor nem szeretném, hogy ez így vagy úgy agyoncsapódjon. Tehát ahogy ezt mondtuk, ez arról van szó, hogy valódi innovációt szeretnénk látni Európában. Másodszorban le kell fektetni világos kritériumokat annak érdekében, am hogy milyen beruházásokat akarunk prioritást biztosítani, hol van hozzáadott érték Európa számára, és bizonyos értelemben meg kell védenünk a sikeres innovációs eszközöket, hiszen nem a, ezeket akarjuk agyonvágni, hiszen már hat év tapasztalat áll a hátuk mögött. Most Innofinnak hívják, korábban máshogy hívták, és aztán utána rá átugrunk valamire villám gyorsan, és annak reményében, hogy jobb eredményeket érünk el, ez nem fog oda, nem ezzel fog járni. Katlinnak válaszolva egyetértek, el kell különíteni bizonyos pénzeket ezt viszont kombinálni kell még valamivel, ami az ö, ön ötleteihez áll közelebb, elképzeléseihez. Az a projekt, amit benyújtanak, nagyon sokszor a technikai segítségnyújtáson ö, múlik. Tehát azon megy majd a versengés, hogy a technikai segítségnyújtási pénzt kon, ö, ö, központosítjuk, vagy pedig lesz olyan pénz az egyetemek számára, amelyeket egy kockázati vállalkozásnak, vagy egy vállalkozásnak, hogy segítsen nekik kifejleszteni, megvalósítani ezt az elképzelést, vagy pedig ezt mind központilag akarjuk kezelni. Nekem ez a két, ez két, szerintem két dolog kell egy jó természhez. El különíteni a megfelelő pénzeket, és biztosítani, hogy a technikai segítségnyújtásra szánt pénz egy része a központi szervezeten kívül is le, lehessen elkölteni. Tehát kell, hogy legyen decentralizált hozzáférés ehhez, ez a, ezekhez a pénzekhez hogy segítsük a városokat, hogy nagy hatékonysági projekteket és finanszírozható projekteket tudjanak létrehozni. És aztán a következő dolog, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk. Mi a bizottság stratégiája? Szerintem a politikai stratégia nagyon világos. De mit fogunk csinálni a, a, bizo- a tanácssal? Senki, mi, a bizottság mindig azt mondja, hogy közel áll a megegyezéshez, és aztán a második stratégia az, hogy ebben a házban, itt a parlamentben a Költségvetési Bizottsággal akarnak ö, alkut kötni, nem velünk, mert tudják, hogy velük sokkal könnyebb ö, vit, ö, tárgyalni, mint velünk. Tehát az a technikai probléma, ami, amivel szembenézünk, és ez kérdés mindannyiunk számára kérdés, szerintem a módosítóknak adott határidők túl el fogunk késni, lemaradunk a dologról, mert az lesz, hogy a bizottság akut köt a tagállamokkal, és akkor ezt be fogják hajtatni a, a Költségvetés Bizottságon keresztül ők döntik el a részleteket, és le fogunk maradni erről az egészről. Tehát azt gondolom, hogy titkár úr és kedves koordinátorok, akik ezen az anyagon dolgoznak, ezt meg kell fontolnunk, hogy ez a javasolt határidőmódosításokhoz nem, nem túl késő ahhoz, hogy tényleg beleszólásunk lehessen a dolgokba. Elnök, következő, Ferejre kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. világossá vált abból, amit előttem elmondtak az előadó és a, az árnyék jelentés készítő, hogy számos aggály merült fel, amivel csak egyetért, egyetérteni tudunk. És ezeket nagyon jól meg is fogalmazta a, az előadó a nyitó beszédében először is, hogy honnan származik a pénz a csökkentések a kutatásfejlesztési programban, a 2,7 milliárdos csökkentés, ugye ennek a, és ennek a hatása. Itt egy olyan programról beszélünk, amely nem nagyon jól volt hozzáférhető alapvető kutatási területek számára, hanem inkább a kutatás és fejlesztés végső stádiumaira koncentrált, és nem pedig alapkutatásokra. Tehát a keret megállapodás nak ez azt jelenti, hogy ezek a területek még, több, még több forrástól esnek el. Egy másik dolog, ami aggasztó, hogy hová kerül a pénz, és ki fog dönteni ezek, ezen pénzek elosztásáról. Ez is egy megkerülhetetlen kérdés. Ezt majd írásban is eljutatjuk a bizottsághoz és a tanácshoz. Aztán a, az új alapnak a verseny zése, hogy, hogy milyen bizottságokat fognak felállítani, irányító bizottság, ki fog a prioritásokról dönteni, a pénzek elosztásáról, hogy, és hogy ki fog dönteni arról, hogy milyen projektek kapjanak támogatást hogy lesznek-e tudományos képviselők a döntésbe belevonva, vagy, és a pénzügyi területről, stb. stb. És milyen érdeket fognak védeni ezek a pénzügyi szakértők, amikor majd azt kell megindokolni, hogy kinek is nyújtsunk támogatást. Nyilvánvalóan a, azok érdekét fogják védeni és előtérbe helyezni, akik, akik akik hozamot, a hozamot szeretnének látni a befektetés után, a kiegyensúlyozottság érdekében. És ezzel elnyomják azoknak az érdekeit, akik más célt képviselnek, amelyek, amely célokat szintén lefektetünk a programban. Tehát, hogyha pénzügyi szakértők döntenek, akkor más, nekik máshol lesz a prioritásuk. Tehát nem, tehát a három kérdés, honnan jön a pénz, hová megy, és hogy hogyan fogjuk elosztani, és nekem világosnak tűnik, hogy a befektet, beruházási bizottság és a felügyelőbizottság alapvető dolog. Elnök, ezt külön önnek küldtem de most megint, á, az ön esetében romlott el az óra, de most úgy tűnik, hogy megint működik. Nos, következő kollégá a listámon, egy percet uh, legyenek készültek. Uh, most már lezárom a listát, és a tolmácsok felé is van egy különleges kérdésünk. Valaki onnan föntről figyel minket, valaki innen közelebbről, de 10 perc hosszabbítást kérünk, kérünk a tolmácsoktól. Tehát arra kérjük a tolmácsokat, hogy 12.40-ig maradjanak. És akkor most egy percre adom meg a szót Tuzsanovszki kollégának először is. Köszönöm a szót. Sok mindennel egyetértek, ami elhangzott, csak eh, ahhoz szeretnék csatlakozni, amit azok mondtak, hogy nagy kérdőjel, hogy honnan jön ez a pénz. Pontosan a Connecting Europe Facility előadója voltam a telekommunikációk témájában, ahol egy milliárd és valószínűleg még 200 millió is visszavételre került, átirányításra került. A kérdés az, hogy hova? Úgyhogy azt gondolom, hogy túl sok a kérdőjel, és egyetértek azzal az agájjal is, hogy hogyan határozzák meg a módszereket, mert ami a Connecting Europe eszközt illetik, több mint egy évig folyt az eszmecsere, és most nagyon gyorsan kellene definiálnunk azokat a szabályokat, amelynek értelmében a pénz visszakerül a rendszerbe. Úgyhogy tényleg túl sok a kérdőjel egy ilyen jelentős összeg vonatkozásában. Köszönöm. Dziękuję. Kto zadał pytanie, jaką strategię ma komisja? Żadne. Köszönöm szépen. Azt hiszem, nincsen semmiféle stratégia a bizottságnál, csak a kristály gömbbel játszanak. Úgyhogy például, ami az Európai Kutatási és Technológiai Központot illeti, jelentős dolog lenne ez, és ez elfogadhatatlan, mert össze kellene, hogy fogja a kutatást, az oktatást és egyéb területeket, és nagyon sok tagállamnak fontos projektje van már. Ezen kívül, ami az intézetet illeti, az újra felhasználható hulladék témájában is, vagy az innováció terén is fontos projektjeik vannak. Úgyhogy Kathleen-nel értek egyet, úgy gondolom, le kell zárnunk ezt a sort. Köszönöm, Dali asszony. Um, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Amit ma hallottunk, tényleg aggasztó, és remélem ezzel foglalkozni fognak, főleg, hogy honnan lesz pénz, és hova kerül. Mert csak egyet tudok érteni a jelentés készítőjével, A, aztán kiegészítő kérdéseim lennének. Oké, okay, tehát hogyan tudjuk biztosítani, hogy ezek a projektek meg is valósulnak. A Horizont 2020-ra gondolok, és az egyéb területekre, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a tényleg már létező EU-s programokhoz képest a fontosakat fogják finanszírozni vagy hogy ambíciózusabbakat, és a céljuk az lesz, hogy minőségi munkahelyeket teremtsenek, és hogy lehetővé tegyék a alacsony szén kibocsátású gazdaság létrehozását. Van nisztelőkola. Nagyon örülök annak, amit választottak, annak a megközelítésnek, és itt szó van a költségvetési jogkörökről is hiszen itt pénzeket csoportosítanak át, viszont úgy gondolom, hogy ezt a jelentés készítő is elmondta, hogy jó volt a vita, hogyha meg vagyunk arról győződve, hogy nem megfelelő a az egyensúly, akkor nem szabad sokáig várnunk azzal, hogy hosszú vitákat folytassunk, hanem javaslatot kell tenni a koordinátorokkal együtt, és ez pedig a jövő héten. Köszönöm szépen, Gájer úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Költségvetési szakértőként arra a kérdésre koncentrálnak, hogy honnan származik a pénz. A kollégám Turmes úr, hát őt szeretném most megnyugtatni, Turmes urat, elgondolkodunk nagyon is azon, hogy honnan származik a pénz, vagy honnan veszik el a pénzt az eredeti céloktól, és ugyan lehet ezt jutani. Az Európai Bizottság pénzügyi javaslat, hogyha átmegy változtatás nélkül, és valószínűleg nem, nem fognak velünk üzletet kötni, és ezért azon gondolkodok, hogy az szakbizottsághoz is intézhetnek egy javaslatot. Hogyha ezeket a pénzeket felhasználják, akkor az FC különböző lehetőséget kínál. Öttinger arról beszélt az imént, hogy eh, nagyon fontos az, hogy az intranet megvalósuljon a vidéki területeken is. Ez lehet eh, például eh, magán pénzekből a Connecting Euro Facility segítségével, ez sokat jelenthetne. Az, az út infrastruktúrák esetében más a helyzet, és meg kell vizsgálni azt, hogy az eredeti politikai célokat hogyan lehet biztosítani, de ezt azért mondom, hogy amellett kardoskodjak, hogy ezt megvizsgáljuk Horizon 2020. Itt eh, egy nagyon nagy összeg van, amit az ítéletre vesznek el, az elnök meg eh, szakította a felszólalót, a felszólaló folytatja. Úgy gondolom, hogy jobb lenne, hogyha az EFSZ-t alkalmaznánk. A következő hozzászóló Ernst asszony. Köszönöm szépen. Jobb zseb, bal zseb mondjuk Németországban, kivesszük az egyik zsebünkből a másikba, bele rakjuk. A kérdésem az az lenne, hogy hol van itt a többletérték, hogyha ezen eljárás által, hol van itt a többletérték, hogyha a Horizon 2000 20 megnézem, vagy a Connected Europe facility vagy a tartalékba kivesszük a pénzeket, és máshova tesszük ezt, ezek az egyetlen pénzek, amelyek már rögzítve vannak. Igazából amit teszünk az az, hogy a költségvetési csökkentéseinket rögzítjük, és azt mondjuk, hogy ez helyes. A következő kérdéseim vannak. Milyen szerepet játszik a klíma cél, mindazok a kérdések, amelyekről döntöttünk, a környezetvédelmi kritériumok, az energia célok. Mi a szerepe ezeknek ebben a projektnek? Van valami szerepük itt? Van aki, valaki, valaki foglalkozik ezzel szakmailag? A következő kérdésem, ki ellenőrzi az FC-t? Ki fogja ezt majd tulajdonképpen ellenőrizni? Én ezt nem igazán látom egyelőre és ezért elég nagy kételjeim vannak. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollégák! Bizonyára elégedetlenek vagyunk, mert a Horizon 2020-ról, a Connecting Europe facility kell döntenünk, mikor nem is annyira. Néhány kezdeményezés eléggé új, teljesen új, mint például az Európai Technológia és Innovációs Kezdeményezés, itt nem beszélnek a hetedik keretprogramról. A részvétel biztosítása, a twinning, a teljesztés, ezek is új dolgok végezetül majd valamiről döntenünk kell, és ez nagyon fontos, hogy meghallgassuk az Európai Bizottságot, James Hinton Edwin urat. Két perc. Okay, I'll be very short. Uh... Rendben, rövid leszek. Nem James Sinton vagyok, uh, kollégám helyett én érkeztem. Két, alapvetően két kérdést hallottam erre koncentrálni, honnan származik és hová megy a pénz. Az elsőre, itt értem a kritikát a, a Horizont 2020-al kapcsolatban, de nem szabad elfelejtenünk azokat a számokat, amikről itt beszélünk. De úgy gondolom, hogy ha, ha a dramatik mm, drámai, nagyon nagyság, hatalmas nagyságrendű 70 milliárd dollárt csökkentünk 3,5-ről, tehát itt nem jelentős nagy, nagyságrendű csökkentésről beszélünk. Aztán az, hogy olyan a bizottság ötletének a lényege pont az volt, hogy a beruházás olyan helyre menjen, amelyek inkább alkalmasabb olyan projektekre, amelyek nem támogatási projektek inkább, hanem beruházási jellegűek, és így jobban tudunk egy, együttműködni a beruházási alapokkal, ahol ténylegesen beruházások történnek. Na most hová kerül a pénz? Értjük azt, hogy alaposan ellenőrizni akarunk bizonyos kritériumok mentén a, do- a dolgokat, de meg kell találni az egyensúlyt természetesen, és ezért akarunk független szakértőket nem csak arra van szükség, hogy hasznos beruházási projektek legyenek, a közjót szolgálják, munkahelyet teremtsenek, hanem ezek még beruházási projekteknek is kell lenni, magánbefektetőket kell vonzanunk, és nekik viszont fontos a rugalmasság. Nyitottak vagyunk a nagyobb ellenőrzés irányára, de azt akarjuk elkerülni, hogy egy bizonyos döntés politikai csatározás áldozatául essen, és utána már ne tudjon később magánbefektetőket vonzani. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ne felejtsük el, hogy kedden az előadóasszonyt megkérem majd, hogy mondjon ilyet szót, de kedden Strasbourgban két órás megbeszélésünk lesz Katainen alelnök úrral. Madame Van Brent, öné a szó utolsó szó jogán. Először is köszönöm mindenkinek az árnyék előadóknak és a mindenkinek, aki hozzászólt. Azt gondolom, hogy egészen eddig mondhatjuk, hogy egyetértünk, ugyanazokra a problémákra vettük észre, és az én feladatom az elkövetkező néhány napban, hogy ezt csoportokban vagy személyes beszélgetésekben kialakítsunk egy olyan álláspontot, amit fel tudok vázalni a jelentésben, ezek, és belekerüljenek ezek a kérdések. Alaposan figyeltem, jegyzeteltem, jegyzeteltem, és már örömmel tekintek a közös munka elé. Elnök, hát sok sikert hozzá, nem lesz egyszerű feladat. Nos, akkor három órakor találkozunk újra. És köszönjük a tolmácsok türelmét, mondja az elnök úr. Még akkor is, ha ez 11 perccel tovább tartott, mint terveztük.